Good morning, colleagues. Um... Jó reggelt kívánok, kollégák! A hármas napi rendi pont előadója nincs még itt, de hogyha helyet foglalnak, akkor elkezdenénk a munkát. napirend elfogadása az első pont, hogyha nincs ellenvetésük, akkor elfogadottnak tekintjük elnöki bejelenteni valók. Dán lett máltai és ír nyelven nem lesz tolmácsolás, koordinátorok ajánlásai, részletes ajánlások vannak. Kérem, hallgassák meg először is a nemzetközi védelem ideiglenes intézkedéseivel kapcsolatban Olaszország és Görögország érdekében nagyon sürgős az ügy. A koordinátorok megállapodtak, hogy holnap um, ra, a szavazásra angolul egyeztetnek. A vízunkódex átalakítása, a koordinátorok megállapodtak, hogy a szakbizottságnak a tervezet fehér részével, úgynevezett fehér részével is kell tudni foglalkozni a aztán az együttes Libe budget szicíliai utazásról július 2024, a koordinátorok elfogadták a frissített programtervezetet. Jogalkotás és saját kezeményezésű jelentés az EU demokrácia, jogállamiság és alapjogok mechanizmusával kapcsolatban. A június 10-i foglalás, 13. bekezdése alapján a szakbizottság foglalkozni fog ezzel a saját kezdeményezésű jelentéssel. A koordinátorok többsége egyetértett ennek szükségszerűségében hiszen eh, a plenárison is állásfoglalás eh, született. A 205-ös szabály alapján július 15-én, tehát ma fogadják, fogadja el a szakbizottság a koordinátoroknak ezeket az ajánlásait. Előadó eh, kinevezése Laura Ferrara asszony, az FDD-től, Krisztina Winberg helyett, az éves saját kezdeményezésű jelentéssel foglalkozik majd a Parlament Tanács és Bizottság hozzáférhetőségéről mm, felhatalmazásos aktusok, az 514 per 2014-es rendelet helyébe lépő rendeletről van szó. A menedékjog, a migráció és az integrációs alappal kapcsolatban. Július 8-án az AMIF és ISF alapok szabálytalanságaival kapcsolatosan delegált aktust kaptam 16-án este 6 óra az ellenvélemények beadásának határideje. Az elektronikus szavazás pedig ma lesz 3-tól, illetve holnap 9 órától kérem hozzák el a szavazó kártyájukat. Jó, kedves kollégák, egy pici türelmüket kérem. A Eurojust elnöke már úton van, azonnal megérkezik. Egy pici szünetet, nézést kollégák, a Eurojust elnökasszonya mindjárt itt lesz velünk. Köszönöm szépen, hogy önök pontosak voltak. Um, Még egy elnöki bejelenteni valóm van, elnézést. Azt is meg kell említenem. Kicsit figyeljenek. Kaspar Bolden úr az adatvédelem terén komoly munkát végzett részünkre, ő rákban elhunyt szeretném a jegyzőkönyvbe felvenni, hogy milyen nagyra értékeljük a munkáját. Sokan egyénileg is fejet hajtottunk előtte. Pastor Boldenről van szó, tehát köszönöm. Okay, colleagues, if you would like to um, take your seats. Kérem foglaljanak helyet, kedves kollégák. Következik uh, Michel Connex, uh, Eurojust elnök éves beszámolója. Méghozzá a 2002-es határozat 32-es cikke alapján uh, Konings asszony a, a nemrégen újra választott Eurojust elnök fogja bemutatni a 2014-es éves jelentést a fő tevékenységekről, fejleményekről, a legfrissebb fejleményekről is fogunk majd beszélni eh, az ön eh, ismertetője után, illetve itt vannak az Euro eh, just foglalkozó előadók is. Nagyon fontos, hasznos alkalom ez most. Konings asszony, öné a szó. Meg kellett volna említenem, hogy a forgalmi akadályok miatt nem tudott időben ideérni. Köszönjük, hogy eljött. Jó reggelt kívánok! Tisztelt parlamenti képviselő, asszonyok képviselő ura, köszönöm szépen ezt a meghívást. Nagyon nagy megtiszteltetés és öröm eh, számomra, hogy a 2014-es eh, éves eh, jelentést bemutathatom, a tavalyi Eurojust évet bemutathatom önöknek nemrégiben újra választottak, vagyis újból bizalmat kaptam. Májusban kezdődött az új ciklusom. Teljes körű programmal kezdjük ezt a mandátumot az Eurojustot még dinamikusabb szervezetté kívánjuk tenni. Nagyon nemes a célunk, a terrorizmus és a szervezett bűnözés elleni gyors és hatékony küzdelem a feladatunk. Ez a jelentés egy nagy munka terméke, az angol változat minden konebinál hamarabb megjelent, viszont 24 EU hivatalos nyelvre lefordítani bizony idő igényes, ez még zajlik, de nem lankad a lelkesedésünk, és önök meg fogják kapni mindegyik nyelvi változatot. 10 perc ben eh, szeretnék eh, beszámolni a legfontosabb eh, tényekről. Hogyha a statisztikákat megnézik, akkor azt láthatják, hogy 2013-mal összehasonlítva 14,5%-kal növekedett a tevékenységünk. 2014-ben 804 ügyünk volt összesen az idejév, a 2015-ös év első hat hónapjáról is beszámolhatok. Jelentős a növekedés. Csak a koordinációs találkozók száma 40%-kal nőtt, a koordinációs központok munkája jelentősen emelkedett, a Múlt évben 10 koordinációs központunk volt, most már az első hat hónapban 9-et állítottunk fel, ez azt jelenti, hogy az ügyészek tényleg megbíznak az euró Justban, és igénybe veszik a szolgálatainkat. Igaz, hogy az Eurojust a kereslet által vezérelt szervezet. A tagállamok, ügyészek, bírák, rendőrök kérésére lépünk fel, ugyanakkor eredményvezéreltek is vagyunk, gyorsan eredményre kívánunk mindig jutni. A tavalyi évben az ügyeink többsége az úgynevezett prioritás képező területekhez kötődött kábítószerkereskedelem, mobil szervezetbűnözés, korrupció, illig, embercsempészet, terrorizmus, 50%-a a bűncselekményeknek, amelyekkel foglalkoztunk, a prioritást képező területekhez tartozott, 35 százalék környezetvédelemhez kötődött súlyos emberölési esetekhez, gyilkosságokhoz. Jelent jelentősen emelkedett a kiberbűnözéssel, korrupcióval, kábítószerkereskedelmi pénzmosással, terrorizmussal kapcsolatos ügyek száma a legfontosabb ügyről is szeretnék beszámolni, tavaly év jelentős ügyéről, illetve egy fontos eszközről, az európai elfogató parancsról az év ügye az internetes bűnözéshez kötődött, a kiberbűnözéshez, az egész világra kiterjedt ez a bűnözési forma, nagyon gyorsan fejlődik, változik, joghatósági és jogi kérdések is felvetődnek. Tavaly novemberben figyeltünk fel, az úgynevezett malware, vagy rosszindulatú szoftver sokszoros terjesztésére az Egyesült Államokban készült ez a szoftver, több mint 16 államban használták. Az Egyesült Államok a holland főügyészség ajtán kopogtatott, és azt kérte, hogy járjanak el a rosszindulatú szoftverhasználókkal szemben ezt a szoftvert arra találták ki, hogy átvegye az irányítás számítógépek felett, kiber támadásokra lehet felhasználni ezt a malware-t, így a felhasználók hozzáférhetnek mások számítógépének tartalmához, dokumentumaihoz, sőt, távolról használhatják a webkamerát is. Egy 18 éves holland fiúnak sikerült 2000 számítógép kamerája fölött átvenni az irányítást, és így lányokat, fiatal lányokat is fényképezhetett távolról. Ez teljesen elfogadhatatlan csak a koordinált struktúrált, mindenkit megmozgató megközelítéssel lehet felvenni a küzdelmet az ilyen bűnözés ellen. Nem csak a szervereket kellett megtalálni, ez az Egyesült Államok dolga volt, hanem azokat is, akik használják a malware-t felesleges is mondanom, az Európai Unióban tagállamonként más a jogrend, mások a bűnügyi tényállások, más kell valakinek az elmarasztalásához. A malware törvénytelen felhasználásakor ugye károkozás is történt, a sértettek kárt szenvedtek. Tehát a bűnüldözési eljárás különböző szakaszaiban is fel kellett lépni. Két nagy razia is történt a koordinációs központok segítségével több mint 300 házkutatást tartottunk, több mint 15 embert állítottak elő, és rengeteg adathordozót foglaltak le. Az Europol és a, az Eurojust segítsége nélkül nem lehetett volna felszámolni ezeket a szervezeteket. Fontos volt a koordináció, hogy ne a személyvonat, hanem a nagysebességű vonat hatékonyságával dolgozhassunk. Más internetes bűnözési esetek is voltak, de ez volt az emblematikus közülük. Az európai elfogató parancs tíz éve létezik, ezért érdemes volt megvizsgálni, hogy mennyiben működő képes a különböző bűncselekmények esetében a görög elnökség alatt a tagállami szakértőkkel az EU intézmények képviselőivel és egyetemi tudományos szakemberekkel megvizsgáltuk, hogy az európai elfogató parancs mennyire hatékony, mennyire használják a komoly szervezet és határon túlnyúló bűnözés a terrorizmus elleni küzdelemben. Láthattuk, hogy ez egy hatékony eszköz, aminek azért vannak hibái, és a soft law mindenképpen orvosolhatja a problémákat. 389 esetben alkalmazták az elfogadó parancsot, 266 esetben sikeresen 160 esetben a határidőt lépték túl. 2014-ben Lengyelország, az Egyesült Királyság és Bulgária kérték legtöbbször, illetve Olaszországtól, Spanyolországtól és az Egyesült Királyságtól kérték a foganatosítását az elfogadó parancsnak négy esetben egymással ütköző európai elfogató parancsok esetében kellett tanácsot adnunk, fel kellett állítani a sorrendet, hogy melyik országban kell először végrehajtani Eddig minden tanácsunkat megfogadták, és erre büszkék vagyunk. A 13.7c pont értelmében előfordul, hogy nem lehet végrehajtani ezzel fogató parancsot. Most már több mint öt éve nálunk tartják a legfőbb ügyészek konzultatív találkozóját. A múlt év első felében a görög elnökség alatt került sor erre, és azt vitatták meg a legfőbb ügyészek, hogy a az európai elfogató parancs ügyében hogyan érdemes tovább lépni. Ez egy fontos jogi és technikai konzultációs központ tagállamok között, ügyészek közötti koordináció tovább javul, segítünk az európai elfogató parancsok különböző nyelvekre való lefordításában is. illetve létrejött egy iránymutatás is az ütköző elfogató parancsok esetére. 11 évbe telt korábban, amíg egy magas szintű terroristát sikerült egyik tagállamból egy másikba transferálni, most már tíz nap alatt megvalósulhat ez. Tehát a gyors reagálásért küzdünk folyamatosan, mert ez növeli a hatékonyságot. A stratégiai munka is fontos, a jelentésben olvashatják, hogy mennyire operatívan segítünk a tagállamoknak, gyors és hatékony munkát kell végeznünk, de ehhez a stratégiai szempontok is fontosak. De említettem a, a elfogató parancs, a terrorizmus, a kiberbűnözés esetében is voltak ilyen egyeztetések, az összekötő ügyészek között, az EU-n belül és az EU-n kívül is, illetve a nemzeti Eurojust kontaktpontokkal is kapcsolatot tartunk. Sajnos későn kezdtünk, és tízkor jön az elnökség. Szeretném, hogyha a kérdésekre is tudna válaszolni. Kérem, most már fejezze be, mert nagyon sok kérdés lesz. Rendben. Szóval az éves jelentésben hangsúlyoztuk, hogy mennyire fontos más érintettekkel való kiváló kapcsolatok fenntartása, természetesen a nemzeti koordinációs központokkal, illetve ö, van egy külön ö, hálózat is, ö, Például a genocidium terén egy külön hálózat működik, a Frontex-el, az OLAF-val, az INCDD-jel és a FRA-val is folyamatosan kapcsolatban vagyunk az Európai Unión kívüli tagállamokkal is nagyon fontosak a kapcsolatok, illetve 2017-ben egy új épületbe költözünk, 2017 első negyedévének végén eh, készül az új épület. Az Eurojust rendelet felülvizsgálatához is szeretnénk kontribuálni és a három eh, fő prioritással illegális bevándorlás, kiberbűnözés és terrorizmus folyamatosan nagy erőkkel foglalkozunk, nagyok a kihívások, bízom benne, hogy sikerül fenntartani az ütemet, hiszen rendkívül sok ügyben fordulnak az Eurojust-hoz. Lehet, hogy költségvetési téren is növekedésre lesz szükségünk. But I want the members to go into the report. Szeretném, hogyha a képviselők utána még részletesebben rákérdezhetnének részletekre, és szeretném, hogyha időnk lenne még a válaszra is. Sok kérdést fogunk kapni minden esetre. Kezdjük is el az esmecserét. A múlt héten az informális tanácsot említette. Nos, tehát említette az európai elfogadó parancsot, és hogy mennyire hatékony, ezzel én is egyetértek. Ami az arányosságot illeti, és biztos, hogy a mi szakbizottságunk foglalkozik ezen kérdésekkel. Ön hogyan látja, hogy ezen éves jelentés éve végére hogy állnak most a dolgok? Azon országok, ahol az arányosság problémát okozott, ott most hogyan látják ezt a kérdést, különösen az európai Elfogató parancsal kapcsolatban? Az az érzésem, hogy javulnak a dolgok, de hogyha egy kicsit részletesebben ezt le tudná írni, a kiberbűnözéssel kapcsolatban, hiszen ezt konkrétan megemlítette. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani a Eurojust elnökének, a Nix asszonynak, hiszen teljes mértékben bemutatta az által végzett munkát, és főleg az ügynökség által elért eredményeket. Nem csak nekem, hanem mindenkinek lehetőségünk volt arra, hogy lássuk pontosan, hogy milyen mértékben emelkedtek az esetszámok és operatív szinten, de úgy gondolom, hogy van egy másik aspektus is, ami nagyon fontos, hogy jelentősebb az együttműködés a többi egy ügynökséggel és a más európai intézményekkel. Én személy szerint meg vagyok arról győződve, hogy a Eurojustnak alapvető szerepe van a nemzeti hatóságok támogatásában, a szervezetbűnözési elleni harcban, illetve a határon átnyúló súlyos bűncselekmények elleni harcban Két kérdésem lenne, amelyek olyan témákra vonatkoznak, amelyekkel én különösen foglalkozom. Az egyik a jelentésben jó lenne, ha egy rész a következő témával foglalkozna, a bűncselekmények áldozataival, konkrétan kiskorú gyermekek esetében, kiskorú áldozatokkal. A Eurojazz korábban is, és folyamatosan kiváló munkát végez ezen a területen, de azt szeretném kérni Konix elnök asszonytól, hogy mutassa be kicsit részletesebben ezt a kérdést, hogy ez a Eurojazznak e- ezen a specifikus tevékenységi területén milyen változások történtek. Sajnos még mindig nagyon sok kiskorú áldozata van a visszaéléseknek és bármilyen fajta többféle erőszakos cselekményeknek. Másik kérdésem, igen, elnök úgy gyorsan fogalmazok. A másik témával foglalkozott az elnök asszony, de külön szeretnék rákérdezni, hogy azok a bűn elkövetők, akik a bevándorlással kapcsolatosan követnek el bűncselekményeket. Sajnos ez nagyon súlyos helyzet, és Európának választ kell adnia erre a helyzetre. Ez egy hatalmas kihívás, bizonyos országok számára még nagyobb, mint a többi ország számára, például a hazám számára. Ezért szeretném megkérni Konix elnök asszonyt, hogy kicsit részletesebben számoljon be, akár stratégiai szinten is, milyen munkát végez ezen a területen a Eurojust. Köszönöm. Thank you. Thank you very much. Elnök, köszönöm. Tomáš adom el a szót. Děkuji. Eh, já bych měl tři... Köszönöm szépen. Három kérdésem lenne, ha megengedi. Az egyik az adminisztrációra vonatkozik. Egy konkrét kérdéssel kapcsolatban. De még mielőtt ezen kérdéseket feltenném, szeretnék gratulálni ahhoz elnök asszony, hogy újra megválasztották. Nagyon örülök annak, hogy ennyire kommunikatív szemét választottak ismét a Eurojust élére. Tehát az első kérdésem. Én voltam a mentesítésért felelős, és el kell, hogy mondjam, hogy nagyon sok ügynökségnél fordítási problémák adódnak, mert a fordítás az egyik legdrágább szolgált költség, és úgy tűnik, hogy ennek a költsége egyre nő. Úgy tűnik számomra, hogy önök Hágában nem tudnak fordításokat kiadni, hanem azt Luxemburgba kell küldeni. Ez problémás önöknek? Második kérdés, ami a koordinációs központokat illeti. Azt mondta, hogy idén 9, tavaly 10 ilyen volt. Emiatt nőnek a költségeik, tehát több pénzt fognak emiatt kérni. És a harmadik kérdésem, a kínai nagykövetséggel kapcsolatos kérdésem ami az önök új hágai épületét illeti. Ez megoldódott? Én úgy tudom, hogy a nagykövetség vitatta azt a tényt, hogy a Eurojust ennyire közel lesz a kínai nagykövetség épületéhez Hágában. Nem tudom, hogy erre találtak-e már megoldást. És lenne még három kiegészítő kérdésem. Az első a kábítószerkereskedelemre vonatkozik. Nagymértékben megnőtt a kábítószer kereskedelem. Ez nőtt a legnagyobb mértékben az elmúlt hét évben. A második kérdés az elektronikus szerencsejátékokra vonatkozik. Kínai vállalatok most már Európában is megjelentek, és a szolgáltatásaikat itt is kínálják. A Harmadik kérdés, amire szeretnék rátérni, ez pedig az antiszemitizmus Európában. Pár héttel ezelőtt megtámadtak engem. Dávid csillagot raktak a fényképemre szélsőséges személyek az interneten, és amikor a főügyészhez fordultam, azt mondta, hogy ez a kulturális és etnikai sokszínűség és a kreatív művészet területéhez tartozik. Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban bármilyen képzést terveznek-e az ügyészek részére. Elnök, köszönöm. Natalie Grisbecknek adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, elnök asszony, ezt a tájékoztatást, és gratulálok a kiváló munkáért, és azért, hogy állandóan jelen van nálunk is ezen nagyon fontos párbeszéd fenntartása céljából a bűnözés elleni küzdelem tekintetében. Lenne néhány gyors kérdésem. Az első, ön említette, elnök asszony, ezt a témát, de lehet, hogy nem volt ideje arra, hogy ezt részletesebben leírja. Szeretném tudni, hogy hogyan elemzi azt a kapcsolatot, amely a Eurojust és a jövőben létrehozandó Európai Főügyészség között felállhatna. Tehát mik az iránymutatások az ön elemzése szerint ebben? Második kérdés. Ez talán inkább nemzeti jellegű kérdés, és arra vonatkozik, hogy az ügynökségeink mennyire hatékonyan működnek. Franciaországban 36 fellebbezési bíróság van, és az önáltal átadott elem vagy információk alapján egy feljebbviteli bíróság ad át tájékoztatásokat a Eurojustnak. Még akkor is, hogyha ez az ügynökség jól működik, talán érdemes lenne elgondolkozni azon, hogy kötelezővé tegyük azt, hogy a szükséges információkat átadják, és így ez alapján lehessen megfelelő és hasznos elemzéseket végezni a fellépés szempontjából. Elnök, köszönöm. Cecilia Wikström következik. Köszönöm. Itt vagyok. Én is szeretnék gratulálni az elnökasszonynak. Egy további, nagyon kemény munkával töltött évért a határon átnyúló bűnözés elleni küzdelemben és a szervezett bűnözés elleni küzdelemben. Sok sikert kívánok a további munkához is. Szeretnék feltenni egy kérdést, amely nem teljesen egyértelmű. A Daily Mailben július 6-án olvastam, hogy ön nagyon egyértelműen bejelentette, hogy van kapcsolat az iszlám állam terroristái között, akik bevándorlók közé keverednek, és így a földközi tengeren keresztül hajókon érkeznek el Európába, és ön személy szerint ezt jelentette be. És utána a cikkben tovább azt olvashatjuk, amikor kérdésekre válaszol, hogy ezt a Eurojust erőfeszítéseinek keretein belül hírszerzésből származó információ. A kérdésem az az, hogy van-e erre vonatkozó bizonyíték, és hogyha igen, akkor azt ki tudja-e adni, és hogyha nem, akkor mióta bevált gyakorlat az, hogy az igazgató kommentálja a folyamatban lévő tagállami nyomozásokat ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Ez egy politikailag rendkívül kényes kérdés, ezért szeretném, hogyha egyértelműen nyilatkozna ezzel kapcsolatban van-e ilyen kapcsolat a bevándorlók és a terroristák között? Van-e bizonyíték erre, vagy ezek csak híresztelések? Elnök, köszönöm. Szilvi van. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, und auch... Köszönöm, elnök úr. Én is szeretném üdvözölni az elnök asszonyt itt a szakbizottságunkban, és a további munkájához és az újraválasztásához sok sikert és gratulálok. Griesbeck képviselő kérdését tovább vinném, ami a jelenleg folyamatban lévő tárgyalásokat illeti az Európai Ügynökséggel kapcsolatban, ezeket még nem zárták le, és ezért nem tudjuk, hogy a jövőben a kapcsolat a Eurojust és az Európai Főügyészség között konkrétan hogyan is fog alakulni. Szeretnék utalni egy olyan tevékenységi területre, amely kizárólagosan az Európai Ügyészség, Főügyészség kezében lesz, de az önjelentésében is megjelenik prioritásként, prioritásként az Európai Unió pénzügyi érdekeire vonatkozó nyomásgyakorlás. Tavaly azt olvastuk, hogy az ilyen jellegű eseteknek a száma megduplázódott. Ezzel kapcsolatban szeretném tudni, hogy mit jelent ez a megkétszereződés. Ez azt jelenti, hogy egyre több ilyen tagállami szintű eset volt, vagy pedig a bűncselekményeknek a szintje növekedett, és hogyha pontosítani a tenni, hogy milyen összegeket érint ez az eset, azt is szeretném tudni. Next is uh, Axel. Axel Bass a következő. Ja, auch um, von meiner Seite herzlich willkommen. Ich find... Én is Üdvözlöm az asszonyt. Nagyon jónak tartom azt, hogy megfelelő rendszerességgel eljön hozzánk, és ezt az eszmecserét tovább folytathatjuk. Sok sikert gratulálok én is az újraválasztásához. Úgy gondolom, hogy három komoly téma fenyegeti a társadalmunkat, sok más mellett természetesen. Egyik az illegális bevándorlás, a külföldi harcosok és a kiberbűnözés – és az önök jelentésében ez a három téma megjelenik. Azt szeretném tudni, hogy elnök, kis probléma van a tolmácsolási csatornákkal. Elnök asszony, az angol tolmácsolás működik? Elnézést, egy pillanat szünetet kérnék. Do you have the French, Is it? It's working now. Axel, please carry. Most már működik. Axel, folytassa kérem. Nem tudom, akkor most ismételje meg, amit eddig elmondtam? Valószínűleg nem, csak folytassa. A lényeg átjött. Tehát illegális bevándorlás, külföldi harcosok és kiberbűnözés, ez a három téma. A Eurojust szintjén természetesen az együttműködés a tagállamok között nagyon fontos, de a kérdésem az, hogy a saját szakértőknek mennyiben van egyre fontosabb szerepük, és kell, hogy egyre fontosabb szerepük legyen, különösen ami a kiberbűnözést illeti. Hiszen ez egy rendkívül specifikus terület, vagy továbbra is a tagállami információkra hagyatkoznak a Eurojustnál. A kérdésem az, hogy mit kellene javítani, vagy ön szerint esetleg annyira kielégítő a helyzet, hogy nincsen szükség módosításra. A második kérdésem, Kaufmann kolléga is megemlítette a reformot. Nos, az Európai Parlamentben eh, nagyon visszafogottak vagyunk ezzel kapcsolatban, mert nem egyértelmű számunkra, hogy a tanács hogy képzeli el az együttműködést, és ami a saját napirendünket illeti, hát nem lehet ezeket sem teljesen alapvetően megreformálni. Ön szerint van-e olyan terület, amelyel most erősebben, koncentráltabban kellene foglalkoznunk? Thank you. Um... Köszönöm. Anna Gomez a következő. Uh, Madame de Königs, uh... Königs asszony, köszönöm szépen szeretnék egy kérdést föltenni. Látom, hogy volt egy szeminárium, amit a terrorizmus elleni harc témájában szerveztek, illetve az úgynevezett külföldi harcosok jelenségével kapcsolatban ajánlásokat dolgoztak ki az önök dokumentumában. Ezek az ajánlások tartalmaznak utalást, például az európai PNR-re, mi az ön véleménye ez erről? hogyan kapcsolódik ez a kérdés az alapvető jogokhoz. Aztán tudom, hogy a pénzmosása az nem képezte a prioritások részét 2014-ben, ennek ellenére természetesen a pénzmosással kapcsolatos bűncselekmény kapcsolódik az egyéb bűncselekményekkel, csalás, szervezetbűnözés, korrupció. Van-e olyan hely, ahol legalább jelzés szinten bemutatják, hogy mennyire sikeresek ezen a területen, milyen adatok állnak rendelkezésre erre vonatkozóan, például az adóparadicsomokkal kapcsolatban, EU-n belüli, EU-n kívüli adóparadicsomokra gondolok, és milyen mértékben voltak sikeresek a tagállamok támogatásában, tagállami ügyészségek támogatásában az információszerzés területén az ilyenfajta mm, joghatóságokkal kapcsolatban. Mi az ön értékelése? Gondolja, hogy a válságnak van hatása a nemzeti ügyességek felszereltsége tekintetében a munkájuk végzésével kapcsolatban, vagy pedig pont ellenkezőleg van bármilyen kapcsolat a kettő között? Mi az ön értékelése, mi az ön véleménye ezzel kapcsolatban? Köszönöm, Anna. Gujan asszony a következő. Köszönöm, gyorsan fogalmazok. A jelentésben szerepel az illegális bevándorlása kapcsolatos esetek emelkedése. Itt ugye illegális bevándorlás szerepel. Tudna erről részletesebb információt adni számunkra? Köszönöm. Jared Batten az utolsó hozzászóló. Köszönöm, Claude. Elnök asszony, nagyon lelkesen beszélt az Európai Elfogató Parancsról, és Morales úr, az elnök úr is. Az arányosság témáját említette, ahol mondjuk például egy kerékpár lopással kapcsolatban, ugye mondjuk a lengyel törvények szerint ez ebbe a körbe tartozik. Az arányosságnak milyen a hatása ezen a területen, mert az angol jogi rendszer teljesen eltér a kontinentális jogrendszertől. És a legnagyobb probléma, és az én fő ellenvetésem az európai elfogadó parancsra kapcsolatban, hogy egy külföldi országnak kiadhatnak egy személyt, anélkül, hogy az angol bíróság elé bármilyen bizonyíték előkerült volna, aminek alapján meg lehetne ítélni ezt az esetet. Tehát van erre lehetőség, hogy ugyanakkor komoly esetben Természetesen szükséges az, hogyha vannak megfelelő bizonyítékok, akkor legyen, történjen meg a kiadatás. De hogyha egy nagyon kis szintű esetről van szó, akkor ez nem lenne elégséges. Vagyis a kérdésem az, hogy van-e elégséges bizonyíték, és hogy maga az ország megfelelően értékelte, megvizsgálta -e ezt a bizonyítékot, mert az Európai Elfogató Parancs ezt nem teszi meg. Hát ez lett volna az én kérdésem is ugye az arányossága kapcsolatban. Köszönöm a kérdést. Így lezárjuk a kérdéseket, és ahogy előre láttuk, nagyon sok érdekes kérdést tettek fel a kollégák. Nincs túl sok időnk, de olyan jó kommunikációs készségei vannak, hogy biztos tudja kezelni a helyzetet. Igen, megpróbálok mindenre válaszolni. Kezdem a kérdések sorát. Csinicsi asszony kérdésével kezdem. Igen, nekem is nagy örömre szolgált, hogy eh, látogatókat is fogadunk, és itt az Európai Parlament eh, tisztelt képviselői eh, értékes idejükből időt szállnak arra, hogy meglátogassanak minket. Ezt tényleg nagyra értékeljük, hiszen így lehet valós párbeszédet kialakítani. A kiskorúak, igen, többféle bűncselekmény áldozatai lehetnek, szexuális erőszak, internetes esetek is vannak ezzel kapcsolatban, és követjük évek során ezeket a helyzeteket. Az emberkereskedelem áldozatai sokszor sokszor az emberkereskedelem olyan életre kényszeríti őket, ahol lopniuk kell, koldulniuk kell. Ilyen esetekkel is találkoztunk. Az illegális bevándorlásra is kapcsolódik mindez. Az illegális bevándorlás humanitárius probléma. A klímaváltozás, a pénzügyi válság az okok, de korlátozott bűnelkövetők szám számára, tehát bűnelkövetők számára ez jelentős pénzkereseti lehetőséget is biztosít, és így az illegális bevándorlás kapcsolatban látjuk azt is, hogy fiatal gyermekek jönnek akár családdal, akár család nélkül. Az egyetlen megoldás, hogyha multidisziplinális megközelítést alkalmazunk. Látjuk, hogy nem csak fiatal gyermekek, fiatal lányok, egész családok menekülnek a konfliktus zónákból, Úgyhogy valóban ők tényleg áldozatok, és igen, koncentrálunk, foglalkozunk ezzel a kérdéssel. A cseh képviselő úr kérdésére reagálva, igen, kötelezően el kell küldenünk minden fordítási megbízás Luxemburgba. Igen, ez problémás, mert fontos, hogy gyors legyen a visszajelzés, gyors legyen a fordítás, és ez tényleg problémás és drága, hogy lehet ezt megoldani? Talán önök tudják, mint döntéshozóként ezt a problémát inkább kezelni. Koordinációs központok tekintetében most már kilenc koordinációs központot állítottunk fel. Az első fél évben már 40%-os koordinációs találkozót folytattunk le, és ennek kapcsolata van az, hogy növekednek a kihívások rendkívül módon az Európai Unióban a kívások, a problémák mindenképpen nagyon jól kell, okosan kell, hogy kezeljük a pénzt. Valószínűleg ez már ismert, hogy 2016-ban pénzügyi problémáink lesznek, mert a munkát természetesen el kell végezni, növekszik a kereslet, mi ezt tudjuk, hiszen az események határozzák meg a mi munkánkat, akkor hogyan lehet összeegyeztetni ezeket a kihívásokat egy olyan szolgálattal, amely alulszervezett? Már most is nagyon sok teljes mértékben kihasználjuk a forrásainkat, és nagyon szigorúak a feltételek. 5%-os emelést kértünk az EU intézmények részéről, de Egyre komplexebbek a bűnesetek, és növekszik a bűnesetek száma, ezért nagyon reálisnak kell lennünk. Igen, valóban támogatásra van szükségünk, pénzügyi támogatásra van szükségünk a következő években. A kínai nagyvetség fog foglalkozni a problémával, a származási ország szerint a holland hatóságok egy épületet kívánnak a, kínálnak a számunkra, ami meg fog felelni az igényeinknek. A kábítószerkereskedelem 2012-ben stratégiai projektet alakítottunk ki 2012-2016-os évekre. Az múlt évben plusz időt szántunk az új fajta anyagok nyomon követésére ezt a munkát folytatjuk. A kereskedelem egyértelműen része a három legfontosabb témakörének a Eurojust esetében. Kiberbűnözés témájában nagyon sok lehetőségünk van. A Mozart művelet volt a mi kezdeményezésünk, volt egy internetes csalási eset, ahol nagyon magas értékű kereskedelmi tevékenységet folytattak. Ezekkel a témákkal folyamatosan foglalkozunk. Az antiszemitizmussal kapcsolatban nem specifikusan foglalkozunk, de természetesen, hogyha a terror támadásokat végigvizsgáljuk, a zsidó közösségre koncentrált például a május 24-i zsidó múzeum elleni támadást. Itt mindig többféle aspektus érvényes, és ez is a napi munkánk része. Szeretnék köszönetet mondani a francia európai parlamenti képviselő számára és a Eurojust és az Európai Főügyészség közötti kapcsolatra kérdezett rá a képviselő. Nyomon követjük a tárgyalásokat a luxemburgi elnökség ideje alatt, a lett elnökség idején. Egy általános megállapodás született az első 16 cikkre vonatkozóan, adatvételem és más egyéb témákkal, fontos témákkal még nem foglalkoztunk, de a tárgyalásokat szorosan követjük, hiszen mindig is hozzájárultunk a vitához, és a szakértői felkészültségünket, a mi tapasztalataink, tapasztalatunkat tudjuk kínálni, támogatást tudunk kínálni, és mindig meg fogjuk meg fogunk tenni minden tőlünk telhetőt azért, hogy a administratív szinten is, például az IT szakembereinkkel, jogi szakembereinkkel, az eset tanulmánya foglalkozó szakembereink szintjén támogatást tudunk biztosítani. A, nagyon fontos, hogy a pénzügyi érdekek védelme van a középpontban, ez a szabásértések szintjén érvényes, úgyhogy fontos lesz azt megvizsgálni, hogy milyen esetekkel fog majd foglalkozni az EPPO. Bizonyára önök is nyomon követték a Eurojust legutolsó tegnapi sajtóközleményét, amelyben a áfa csalásokkal kapcsolatos bűnözői hálózatákkal foglalkoztunk. Itt 300 millió eurós összeg forog kockán, úgyhogy fontos, hogy az EPPO kompetenciát pontosítsuk, és fontos, hogy milyen mértékben tudunk támogatást biztosítani számunkra, nagyon fontos az is, hogy a saját tevékenységünk ne sérüljön, ne szenvedjen kárt az összes tevékenységhez képest, hiszen a csalás, a korrupció, a pénzmosás és egyéb témák rendkívül fontosak. Igen, követjük a tárgyalásokat, nyomon követjük ezeket. 33-as és 36-os bírósági esetekre utalt. nemzetközi joghatársági speciális bírósági esetekkel foglalkozunk, úgyhogy gyakran kérnek tőlünk támogatást. Mi mindig hangsúlyozzuk, hogy a nemzeti Eurojust koordinációs rendszer támogatására van szükség a tagállamok részéről. A tagállamok kell, hogy a koordinációs rendszert megfelelően működtessék, és kötelező rendszert kell kialakítani arra, hogy tájékoztassák specifikus bűnekövetési esetekben a Eurojustot. Nagyon sok tagállam nagyon jó munkát végzett, de még mindig sok munka van hátra. Rendkívül fontos számunkra, hogy például a terrorizmus esetében kialakítottuk a hálózatot, több mint öt évvel ezelőtt állítottuk fel a hálózatot, és a legutóbbi műveletek során már látjuk, hogy a hálózat részét képes, képző tagállami intézmények nagyon gyorsan folytatják az információcserét, és így, hogy a nemzeti intézményekkel ezt a szoros hálózatot sikerült kialakítani. Nagyon jó most már az információcsere. Egyébként erre majd vissza fogok térni. Nagyon sok tagállam részese már ennek a hálózatnak. A következő kérdés az volt, hogy az illegális bevándorlás és a mm, külföldi harcosok közötti kapcsolat hogyan alakul. 2012-ben a éppen említett nemzeti terrorizmus nyomonkövető hálózatokkal az első alkalommal fordult elő, hogy egy tagállam azt látta, hogy nagyon sokan, nagyon sok fiatal utazik vissza Irakba és Szíriába. Mi azonnal egy kérdőívet indítottunk, mert meg akartuk nézni, hogy valóban csak ez az egy tagállam, amelynél ez előfordul. Ez 2012. júniusról beszélek, és 2012 végére azt láttuk a válaszok alapján, hogy Hét országban fordult ez a kérdés, ezek a fiatalok, fiatal fiúk és lányok többször utaznak oda-vissza Szíriába. És amikor láttuk, hogy ez már egy fontos jelenségé vált, egy taktikai találkozót tartottunk a terrorizmusra foglalkozó nemzeti intézményekkel együtt, és ekkor már azt láttuk, hogy 15 tagállamot érint a kérdés. 2014-ben ugyanezt a munkát elvégeztük. 2013, 2013 márciusában eh, már felmértük azt, hogy európai szempontból problémás az, hogy ezek a fiatalok oda visszajárnak Irakba, és felmerült, hogy akik visszatérnek, azoknak lehet, hogy terrorista szándékaik vannak. Ezért 2014-ben, eh, 2015-ben dolgoztunk ezen a témán, a, és valóban a visszatérő fiatalok sok esetben terrortámadásokat követtek el. Nagyon nehéz nyomon követni az eseményeket, és fontos itt az információcsere. Csak annyit mondhatok, hogy a kiberbűnözés és a terrorizmus, a külföldi harcosok, az illegális bevándorlás között vannak kapcsolatok, nem azért, mert hírszerzés részéről bizonyos hírek kiszivárognak, hanem azért, mert nagyon fontos az információ csere, és rendkívül fontos, hogy ezek a hálózatok fölálljanak, működjenek, legyenek specializált ügyészek, és meg tudjuk osztani azokat az információkat, amelyek a valóban megtörténő eseményekre vonatkoznak. Ez a kötelezettségünk. Ha ezt nem tesszük meg, akkor mi is részesei vagyunk ezeknek az eseményeknek. Kaufman képviselő kérdésére vonatkozóan azt tudom mondani, hogy már megmagyaráztam, hogy mi a kapcsolata a mi munkánk és az EU csalás elleni harca között. A csalás igen a napi ügyeknek a része, a Vertigo 2 művelet jó példa erre és extenzív része a napi munkánknak ez. És miért is? Mert ezek az esetek nagyon technikai jellegűek, nagyon gyorsan történnek, és nem csak egy tagállamra vonatkoznak, nagyon sokszor határon átnyúló módon történnek, és ezért fontos az együttműködés, és fontos technikai részletek is itt szerepet játszanak. Végül összefoglalásként. A hálózatban történő együttműködés rendkívül fontos a kiberbűnözése kapcsolatban. Tavaly két találkozót szerveztünk azért, hogy a kiberbűnözéssel foglalkozó ügyészek együttműködését megerősítsük. Itt jogi problémák is fölmerülnek a Budapesti Egyezmény végrehajtása területén. Minden ország már ratifikálta ezt, de nem minden országnál állnak rendelkezésre ugyanazok a például képzett ügyészek. Fontos a képzés ezen a területen, és az elektronikus bizonyíték beszerzés, ami kapcsolódik az emberkereskedelemhez, vagy más bűnözésekhez, ez is rendkívül fontos. Ezért a hálózati találkozókat megszerveztük, hogy a jó gyakorlatokat tudjuk cserélni, hogy eszmecserét folytassunk. A külföldi harcosokkal kapcsolatban is ugyanilyen módon járunk el, és felmérjük ennek a kapcsolatát az illegális bevándorlással. Végül, de nem utolsó sorban, szeretném elmondani, hogy két dolgot tartok nagyon fontos. Az illegális bevándorlással kapcsolatban a konszultációs fórumon tavaly az olasz elnökség idején egy katanai kolléga azt mondta, hogy egy év alatt az illegálisan, tehát itt nem, nem szabálytalanul, hanem illegálisan emberkereskedő áldozataként bevándorlóknak a száma tavaly decemberhez képest rendkívül megnőtt, és Olaszország olyan, arról számolt be, hogy ötszörösére emelkedett az emberkereskedők által szervezett illegális bevándorlók száma. A mafia ellenes intézmény task force-ot állított föl Szicíliában. Igen, az Európai Elfogató Parancs. Természetesen mi ügyészek, jogászok vagyunk, folyamatosan ellenőrzik a jogállami kérdéseket, fontos számunkra, hogy tökéletesen működjenek a dolgok. Az európai elfogadó parancs esetén, vagy ezzel kapcsolatban azt tudom elmondani, hogy konkrét kérdés nem merült föl, konkrét kérést nem kaptunk. Valóban magas szintű bűncselekmények, szervezetbűnözési, terrorizmushoz kapcsolódó esetekben vizsgáljuk csak az európai par- elfogató parancsot, és ezekben az esetekben valóban ez a legjobb eszköz. Köszönöm. I mean, that demanded Köszönöm szépen, Konings asszony. Nyilván némi follow lesz szükség még a kérdések kiegészítéséhez. Köszönöm a kollégáknak a sok kérdést, köszönöm szépen Konings asszonynak uh, nagyon hasznos beszámolót. Ezzel lezárjuk ezt a napirendi pontot, és áttérünk a következőre, a luxemburgi elnökség programjára. Uh, uh, Kedves kollégák, uh, nagy az időnyomás rajtunk, úgyhogy rögtön bele is vágunk, mihelyt elfoglalták a helyüket. Kedves kollégák, a Luxemburg elnökség prioritásai nagy örömmel üdvözlöm a luxemburgi elnökségtől érkezett kollégákat a múlt héten, mint tudják. Ott voltam a belügyi informális tanácsülésen, áttelepítés, kiberbűnözés, igazságügyi együttműködés, ilyen kulcsfontosságú kérdéseket tettünk fel az adatvédelmi rendelettel kapcsolatos egyeztetések már meg is kezdődtek, a múlt héten megbeszélt egyéb témákról a miniszter urat hagyom majd beszámolni, illetve kérdéseket is teszünk majd fel neki. Jean Asselborn a bevándorlási és menekültügyi miniszternek adnám meg először a szót. Köszönöm szépen, e, elnök úr. E, Minnyáján tisztában vagyunk vele, hogy az Európai Unió bevándorlási politikája óriási kihívást jelent, több e, hát megosztottságot is meg kell oldani, fel kell majd számolni, és nagyon örülök neki, hogy a legutóbbi bevándorlásügyi miniszteri, illetve belügyi csúcson a múlt héten az önök elnöke, illetve Skár Keller asszony is képviselte az Európai Parlamentet. Mint tudják, a bevándorlás területén a bizottság javaslatokat tett az intézményeket és a tagállamokat meghallgattuk, nagyon sok legitim és konstruktív érvet hallottuk. Egyértelműen úgy tűnik, hogy alapvető reflexióra van szükség az európai bevándorláspolitika terén, és nagyszabású reformot kell végrehajtani. A helyzetet azt hiszem mindenki ismeri. A múlt héten Lampedúzában jártam, és Köszönöm tapasztaltam, hogy mekkora nyomás nehezedik Olaszországra, illetve Lampedusa-ra. Láttam azt is, hogy milyen sok önkéntes dolgozik ott, milyen sok európai fiatal vállalt szerepet a Lampedusa-ra érkezők megsegítésében. Ugye 400 a férőhely, de folyamatosan több mint 700 ember van Lampedusán. A központ vezetőivel, illetve a lampedusai polgármesterrel és beszéltem. Nyilván, hogyha éjjel érkeznek hajók, akkor is fogadni tudják az embereket. Két-három napot töltenek ilyenkor Lampedusán, aztán más befogadó központokba viszik át őket Olaszországban. Két dolgot állapíthatunk meg először is. 17-27-28 év közötti fiatalokat látunk mindenek előtt, alapvetően férfiakat, akik Eritreából, Szomáliából jönnek többségükben, és találkozunk ugye családokkal is. A központ vezetői elmondták, hogy a gyermekes családok egy része Szíriából több mint egy évet, időnként akár két évnél is többet gyalogol, mire Líbiába eljutnak, és onnan kelnek át a földközi tengeren, és érkeznek Lampedúzára, Ezt a nyomort látja az ember, ugyanakkor a reményt is látja, az emberek reményét, hogy újra kezdhetik az életüket. Remélem, hogy az Európai Unió ö, helyt tud állni a szolidaritás terén is, és kézzelfogható megoldást talál, ami megfelel az Európai Unió értékeinek. Libanonban is jártam. Libanonban teljesen más jellegű a probléma, Törökországéhoz hasonló, de ott is Európára tekintenek. 20-án a tanácsban bízunk benne, hogy a 60 ezer emberre vonatkozó csomagot végleges formában elfogadhatjuk az összes intézmény támogatásával és a tagállamokkal együtt kell előre lépnünk. Nem szabad, hogy a bevándorláspolitika torzulásokat eredményezzen a migrációs áramlásban, illetve méltányosnak kell lennie közösségi szempontból attól függetlenül, hogy ügynökségek végzik -e ezt a munkát. Tehát egy csomagban egyszerre globálisan kell fellépnünk, szolidárisan, és a nemzetközi együttműködés keretében a munkálatok között vannak rövidtávú fellépések, illetve középtávú és hosszú távúak hogyha bizonyos fontos szempontokat hangsúlyoznék, hát nem szabad veszélybe sodorni a Schengeni vívmányokat. A földközi tengeri életmentés, a Frontex, Triton, Poseidon keretek megháromszorozódtak az Ojna for Metz is beindult, és az ENSZ biztonsági tanács döntésétől függ, hogy mit tehetünk még. Pavlov miniszterrel beszéltem Moszkvában, Tobruk talán nem lesz elegendő, Bernardino Leon további líbiai befolyásos erőkkel tárgyal. Úgy tudom, hogy a tárgyalások előre haladtak, és talán megkapjuk a felkérést Líbiától. Az áttelepítés az egyik eszköz, illetve legális bejutást kell biztosítani Európába a Földközi-tenger helyett, hogy a tragédiákat megelőzzük. A június 25-i Európai Tanácson az a megállapodás született, hogy 20 ezer menekültet áttelepítenek, most már ezt a számot meg is haladtuk, 22 ezer fölött vagyunk a miniszterek ígérvényei alapján a múlt hét óta. Tehát a célt elérve további emberek áttelepítését oldhatjuk meg. Az EASO segíteni fog a tagállamoknak ebben. Ugye 16 ezer ember Görögországból, 24 ezer Olaszországból érkezik, majd összesen 40 ezer ember letelepítéséről lesz szó így tudunk megoldást találni az egyértelműen nemzetközi védelmet érdemlő embereknek. Egységesen, szolidaritás, szolidárisan kell Európának fellépnie, tehát a miniszterek 40 ezer emberben állapodtak meg, Görögországból, Olaszországból érkeznek ők majd, Ska Keller és Claude Morales képviselők előtt beszélek most. Diplomatikusan mondom, nem volt könnyű a tárgyalás. Egyes tagállamokban nagyon nagy a migrációs nyomás, illetve garanciákat kérnek a hotspotokban a jobb adatrögzítés érdekében, ezért a befogadó kapacitások növelésére programot kell beindítani. Ugyanakkor konstruktív volt a tárgyalás, és az elnökségünk mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy a e, jövő e, hétfőn megrendezése kerülő rendkívüli e, csúcson eredményre jussunk. Úgy gondolom, hogy Európa szégyenre lenne, hogyha nem tudnánk megoldást találni. a szerződés 78. cikke alapján rendkívüli intézkedést foganatosíthatunk. A parlament ott volt a múlt heti egyeztetésen, a parlament álláspontját folyamatosan figyelembe fogjuk venni, és rendszeres kapcsolatban maradunk egy tartós mechanizmust kell kialakítani, ami együtt döntéssel jöhet csak létre a felelősségvállalás is fontos a szolidaritás mellett, az embercsempészeket le kell kapcsolni, vagyonukat el kell kobozni, illetve a visszaszállítást is folytatni kell. A biztonságos származási országokról tárgyalni kell, amikor biztonságos országból érkeznek az emberek, akkor fel kell gyorsítani a hazaszállításukat. Az nem elfogadható, hogy a befogadó infrastruktúráinkat túlterheljék ilyen országból érkezett emberek természetesen méltányosan ezen emberek tiszteletben tartásával tehető ez is meg a valettai november 11-12-i csúcson az, Európa, az Afrikai Unióval fogunk eszmét cserélni, a nyugat-balkáni útvonalat is vizsgálni kell, Törökország, Görögország, Szerbia, Macedónia, irányából nagyon sokan érkeznek Magyarországra, Pakisztánból, Afganisztánból, Szíriából. Fontos, hogy megoldást találjunk erre az útvonalra is. Az első rendezvényre a rabati folyamatban résztvevő, illetve kartumi folyamatban résztvevő országokat hívjuk meg. A siker a partnerek szavaihetőségén múlik illetve a közös érdekeken a budapesti konferenciát illetően még nagyon embrionális szakaszban van az előkészítés, de elnökségünk részéről fontosnak tartjuk ezt is. Még azt is jelezném e fejezet lezárásaként az Európai Parlamentnek, hogy három ország, három nem EU tagállam, Liechtenstein, Norvégia és Svájc is kötelezettséget vállalt arra, hogy a letelepítésben részt vesznek érdemben. Európának demográfiai ö, problémái is vannak, illetve ö, szakképzett emberekre is szüksége van. A kutatói ö, és diák irányelv alapján ö, is előre lehet lépni. Tudjuk, hogy ez nem könnyű, de erőfeszítést fogunk tenni. A a, Dub, a kiskorúakról szóló Dublini egyezmény ről az év végéig zárul le a tárgyalási folyamat, a menedék shoppingnak véget akarunk vetni, az elkövetkező hónapok során azt is tanulmányozzuk a tanácsban, illetve a parlamenttel, hogy az új technológiák miként használhatók fel a bevándorlás biztonságosabb betételében aztán a vízumkódex felülvizsgálatával, illetve a vándor vízum bevezetésével is foglalkozunk. Az a célja a luxemburgi elnökségnek, hogy felgyorsítsuk a munkát, az emberek letelepítésében, áttelepítésében gyorsan előre kell lépni, meg kell mutatni Európa erejét. Köszönöm. Thank you very much, Minister. Elnök, köszönöm, miniszter úr. Etienne Schneidernek adom meg a szót, aki a belbiztonságért felelős miniszter. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! A ránk váró kihívások a belbiztonsági területen rendkívül komolyak, és meggyőződéssel kell fellépni ellenük. A Tunéziában, Izraelben, Franciaországban és Kuwaitban bekövetkezett események ennek ékes példái. Az elnökség nagyon jól tudja, hogy milyen felelősség hárul ránk. Egy útkereszteződéshez értünk nagyon sok terület között. Az elnökségünk során kialakítjuk és megújítjuk a 2015-2020-ra vonatkozó bebiztonsági stratégiát. Két kérdéssel fogunk, jogalkotási kérdéssel kiemelten foglalkozni. Az egyik a Europol igazgatására vonatkozó új jogi aktus, és az utasjogokra vonatkozó lehetséges jogalkotás. A terrorizmus elleni küzdelemben döntenünk kell, és külön kiemelten kell kezelnünk a külföldi harcosok kérdését. Megnyugtatom önöket, hogy nagyon fontos számunkra, hogy az Európai Unió érdekeit védjük, miközben az európai integráció alapvető érdekeit is szem előtt tartjuk. A belbiztonság mindenek előtt tagállami hatáskör. Természetesen meggyőződésünk, hogy az Európai Unió komoly többletértéket képviselhet ezen a területen azért, hogy hatékonyan lehessen fellépni a nagyon is határon átnyúló jellegeket öltő és sokszínű bűnözés ellen. Csak az egységes fellépés teszi lehetővé számunkra, hogy megoldást találjunk a ránk váró kihívásokra. Hölgyeim és Uraim! Szeretnék most néhány pontot kiemelni, ami a belbiztonsági programunkat illeti. A terrorizmus elleni küzdelem komoly prioritás marad a luxemburgi elnökség során is, és külön hangsúlyt fektetünk a külföldi harcosok határon átnyúló fellépésének a kérdésére. Ebben a küzdelemben meg kell állapítanunk azt, hogy még eddig nem sikerült a külföldi harcosok konfliktusos zónába való áramlását csökkenteni vagy leállítani. Tehát még nagyobb erőfeszítésekre van szükség részünkről azért, hogy ezen személyek fenyegetését Európa felé csökkenthessük. A gyakorlatban a Luxemburg elnökség célja, hogy az európai soron kívüli tanácsülés február 12-i következtetéseit végrehajtsa. Fontos, hogy globális és konzekvens módon alkalmazzuk a külső és a belső aspektusok feladatait, különösen ami a terrorizmus finanszírozása, a radikalizáció és a terroristák toborzása kérdéseit illeti. A terrorizmus, terrorizmus elleni küzdelemben mindenképpen jó úton járunk, még akkor is, hogyha egyelőre az elért eredmények nem láthatóak megfelelően. Sok intézkedést szeretnénk megerősíteni, vagy újakat létrehozni ezen megfelelő irányban. Erre néhány példát hoznék fel. Az internetes tartalom jelentési egysége a Europol felé a RAM hálózat létrehozása, vagy egy kommunikációs stratégia, az SFERT, tehát egy szaktanácsadói csoport tekintetében. A harmadik országokkal való együttműködést rendkívül fontosnak tartjuk. Ezzel kapcsolatban mindenképpen továbbra is hangsúlyt kell fektetni a fellépésre. Az elnökségnek továbbá célja az, hogy ezen intézkedések az emberi jogokat tiszteletben tartsák és az alapjogokat, valamint az arányosság elvét is. A személyek szabad mozgása most ezen intézkedés és a Schengeni alapokmány aláírásának a 30. évfordulóját ünnepeljük, és ez egy nagyon fontos esemény, amelyet mi mindenképpen kiemelten kezelünk. A Schengeni vívmány nem akadály, sokkal inkább lehetőség, egyedülálló lehetőség arra, hogy megerősítsük az operatív együttműködést. A szervezetbűnözés elleni küzdelem második prioritása az elnökségünknek. Ebben az összefüggésben foglalkozunk a belbiztonsági stratégia megújult stratégia végrehajtásával. Az alapszerződés jegyében az Európai Tanácsnak kell meghatároznia a stratégiai iránymutatásokat a jogalkotási és operatív programozással kapcsolatban a Schengeni térségen belül. Ami a stratégia végrehajtását illeti, a lehető legszorosabban próbálunk együttműködni az Európai Bizottsággal, és figyelembe vesszük az Európai Parlament észrevételeit, és bevonjuk a tagállamokat és a biüttel foglalkozó szakos adatügynökségeket. Ezen közös fellépés nagyon fontos eleme annak, hogy garantálhassuk a polgáraink biztonságát. Különösen szeretném kiemelni ezt az utolsó pontot. Ezt rendkívül fontosnak tartjuk. Az elnökségünk meggyőződése, hogy a három intézmény közös célt kell, hogy kövessen, és kéz a kézben kell dolgozniuk azért, hogy a közös célokat el tudják érni. Hölgyeim és uraim, most szeretnék két jogalkotási kérdésre rátérni, amelyről a bevezetőben is már beszéltem. Az új Europol rendelet, amelyről jelenleg folynak a tárgyalások, és a PNR irányelv tervezet, amely szeretnénk, hogyha az ezzel kapcsolatos trilógus a lehető leghamarabb beindulna. Ez nagyon fontos első lépés ebbe az irányba, és ezzel kapcsolatban önök ma délután fognak szavazni ami a rendes jogalkotói eljárást illeti, a parlament és a bizottság egyenértékű partner számunkra, és szándékunk az, hogy ezen két fő területen velük együttműködve tudjunk előrelépni. A Europolnak stabil jogalapra van szüksége azért, hogy a lehető legjobban ki tudja használni a potenciáját a tagállamok szolgálatában és az arányosság elvének tiszteletben tartásával. Egy folytatjuk a tárgyalásokat az Európai Parlamenttel konstruktív módon az elért előrelépések a partnereinkkel az elnökségi trión belül nagyon fontosak, és az a célunk, hogy ezen fontos kérdést a luxemburgi elnökség során le tudjuk zárni. A képzés nagyon fontos része a terrorizmus elleni küzdelemnek és a szervezetbűnözés elleni küzdelemnek. Ez egyértelmű. Az EU-nak hatékony eszközökre van szüksége ahhoz, hogy a megfelelő információ cserét tudja garantálni a tagállamok között. A célunk az, hogy az EU egy hatékony PNR rendszert tudjon kialakítani, amely teljes mértékben tiszteletben tartja az emberi jogokat és az alapjogokat. Az EU, a luxemburgi elnökség célja, hogy kiegyensúlyozott kompromisszumot tudjon az Európai Parlamenten még az év vége előtt kialakítani, ahogy azt az Európai Tanács kérte. A gyakorlatban még specifikus kérdésekre van szükség, ezek tisztázására van szükség azért, hogy ezt a hatékony rendszert be lehessen vezetni, egyebek között, ami a PNR adatcserét illeti a tagállamok között. Külön szeretnénk ezt a témát kezelni az elnökségünk során. Köszönöm a figyelmüket. Elnök, köszönöm szépen. Most uh, Philip Sprász igazságügyi miniszter következik. Elnök úr, köszönöm szépen, tisztelt Európai Parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim! Nagy megbecsülés számomra, hogy röviden bemutathatom, bemutathatom az igazságügy területén a terveinket, illetve az alapjogi témákban is a terveinket. Az Európai Unió csatlakozása az emberi jogi egyezményhez rendkívül közel áll hozzámhoz. A hatos cikk explicit módon kötelezettségként tartalmazza, hogy az Európai Unió csatlakozzon ehhez az egyezményhez. A cél az egyértelmű, annak ellenére, hogy most egy gondolkodási fázisban vagyunk, és annak ellenére, hogy még nem vagyunk a folyamat végén, sokan úgy gondolják, hogy a gondolkodási időszak végén egy csatlakozási folyamat, csatlakozási eljárás fog indulni. Nagyon fontos egyértelműen kimondani, megállapítani és a külvilág számára üzenetként megfogalmazni, hogy ilyen híreszteléseknek semmilyen alapja nincs. Az Európai Unió csatlakozása az Európai, az emberi jogi egyezményhez egyértelműen meg fog történni, és a következő hivatalos októberi tanácsülésen ezt a miniszterbe is fogja jelenteni, azért, hogy egyetlen választ adjunk erre a híresztelésre. A folyamatot le fogjuk folytatni ezt a csatlakozási folyamatot. Az adatvédelemmel kapcsolatban a luxemburgi elnökség számára egyértelmű az ütemterv. A tervünk az, hogy zárjuk le önökkel a csomagot a évvége előtt. Ambiciózus ez a terv, de valós terv. Ez nem jelenti azt, hogy ne fogadnánk el kompromisszumokat, sőt azt jelenti, hogy együtt fogunk működni azért, hogy egy valós reformot tudjunk elérni, ami rendkívül szükséges az polgárok jogáról, az európai gazdaság versenyképességéről van itt szó. Meg vagyok győződve arról, hogy a személyes adatok védelme, ha magas szintű, hogy egyetemek és mindenki számára érthetőek a szabályok, ez növelni fogja a bizalmat. És ezért ez ösztönözni fogja az európai tevékenységeket. A két cél az nem ellentétes, sőt a személyes adatok védelmének a kontextusában az adattárolás kérdésével is foglalkozni kell. A bíróság nagyon fontos ítéletet hozott 2014 áprilisában az adatárolásra vonatkozó irányelv értékelése során. Heterogén ez a kérdés, de az európai polgároknak és a gazdasági vállalkozóknak nem érdeke, hogy ne legyen megfelelő a adattárolás, tehát az a lényeg, hogy egyetemű és mindenki számára ugyanaz legyen az értelmezés. A folyamatot a luxemburgi elnökség fél év vége felé kívánjuk lezárni. Reméljük, hogy párhuzamosan az adatvédelmi csomag lezárásával. Engedjék meg, hogy foglalkozzak az Európai Bíróság kérdésével is. A tárgyalások hosszasak, sokszor nehézkesek sokszor kellemetlenek is, de haladnak, és jó irányba haladnak. Az a legfontosabb, hogy olyan hogy független legyen ez a bíróság, és valós hozzáadott értéket biztosítson a már általunk ismert igazságügyi eszközökhöz. Látjuk, hogy milyen lelkesedés van e mögött, de azt is látjuk, hogy bizonyos személyek szkeptikusak, és nem igazán hisznek abban, hogy hozzáadott értéket fog ez biztosítani. Számunkra az a fontos, hogy ez egy olyan eszköz legyen, amely a pénzügyi, az európai pénzügyi érdekeket is szolgálja, ezért a Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelmére vonatkozó irányelvet is vizsgálni kell. A Eurojust kérdése és a Eurojust reformja, ez is kapcsolódik az új bírósághoz. A Eurojustnak nak rendkívül fontos a szerepe a tagállami igazságügyi szervezettek, hatóságok közötti együttműködésben és kooperációban. Fontos a súlyos határon átnyúló bűnözés elleni harcban és a terrorizmus elleni harcban is fontos a szerepe. Ezért a Eurojust reformja fontos. A bűnözés elleni harc a személy szabadság tiszteletben tartásával és az eljárások korrekt lefolytatásával kell, hogy történjen. Az információhoz, a tolmácsoláshoz, fordításhoz való jogot és az ügyvédhez való jogot is biztosítani kell. A parlament és a tanácsal folyik az egyeztetés. Az erre vonatkozó irányelv javaslat a jogsegélyhez való jog és az egyéb témák tekintetében rendkívül fontos a számukra. számunkra. A jogalkotók közösen kell, hogy előre lépjenek ebben a témában, és ugyanakkor fontos, hogy a bűnözés elleni harc sürgősége miatt nem sérülhet kárt az egyes személyes jogok, amelyeket szintén biztosítanunk kell. Tehát az em, egyéni jogok, személyes jogok védelme, bűnözés elleni harc, ezek annyira fontos témák, hogy a luxemburgi elnökség ezekkel kiemelten fog foglalkozni. A lelkesedésünk, a határozottságunk erős, és tudjuk, hogy ha szükséges, akkor vissza tudunk önökhöz bármikor térni ezekben a témákban. Köszönöm. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy röviden fogalmazott, és így plusz időt tudunk kapni a kérdésekre. Lezárom, kedves kollégák, a hozzászólás, hozzászólók listáját, mert szeretnék helyet hagyni a válaszokra, és nem akarom, hogy mind szokásos módon elkapkodjuk a dolgokat. Már eddig is nagyon sokan kértek szót. A koordinátorokkal kezdem. Holmájer asszony az első. ha engem bízott meg, Claude, ha elfogadod, akkor majd én mondom el az ő felszólását. Igen, elfogadom. A gondolkodási folyamat lezárását majd akkor szeretném tudni, hogy mikor van. Köszönöm szépen. Eh, Those, those were a few words in my mother tongue. Uh, just... Néhány szót szóltam az anyanyelvemen, ha valaki nem értette volna meg, hogy milyen nyelven szólaltam meg. Luxemburgiaknak ilyen helyzetben úgyis idegen nyelven kell, hogy beszéljenek egymással, úgyhogy akkor most ma délelőtt azt a nyelvet választom, amit a Libe bizottságban is többé-kevésbé mindenki ért. Köszönöm szépen, uraim, a prezentációt. Röviden szeretném összefoglalni a véleményünket, véleményemet. Tehát az igazság és alapjogi kérdések. Az Európai Emberi Jogi Egyezményhez való csatlakozás nagyon kívánatos, és ezt meg kell, hogy tegyük, hiszen ez egy homogén emberjogi, alapjogi, védelmi rendszer az egész kontinensre vonatkozóan. Ezért nagyon fontos, hogy az Európai Unió ezekért harcoljon, annak ellenére, hogy milyen nehézségek merültek föl a témában érdekelt felek részéről. Konkrétan az igazságügyi miniszterünkhöz fordulnék, aki az alapjogi kérdések felelőse is. Nagyon hálásak lennénk parlamentként, hogyha a jövőben a tanács kicsit jobban reagálna olyan esetekben, amikor mi az Európai Parlamentben alapjogi kérdésekről tárgyalunk. A tanács nem volt igazán brilliáns a korábbi hasonló vitákban. A az első, tehát elnök helyettes képében a bizottság jelen volt, tehát a tanács természetesen a tagállamokat képviseli, de a gondolkodást például a safeguard mechanizmusokkal kapcsolatban, a alapjogok tiszteletben tartásának biztosítása tekintetében az egész Európai Unióban az esetleges fenyegetések, fölismerésekor, vagy amikor a jogállamiság sérül, úgy gondolom, hogy nagyon sok ilyen eset van. Az is esetleg érdekes lenne, miniszter úr, hogyha elérne azt, hogy a tanács kezdjen el egy gondolkodást arról, hogy mit jelent az európai polgárság, állampolgárság 25 évvel azután, hogy ezt kitaláltuk. Egy bizonyos módon a hazánkban ezzel már foglalkoztunk néhány héttel ezelőtt, Sajnálatos módon ez fölmerült egy más témával kapcsolatban. Politikai részvétel az európai állampolgárok részéről. Szerintem az Európai Uniós állampolgárságot tovább kell fejleszünk. Most már 25 éves, vagy majdnem 25 éves ez a kérdés, és tovább kéne fejleszteni, ez jó lenne főleg az európai identitással kapcsolatban, annak megerősítésével kapcsolatban, valamint az érték rendszerbe való integráció tekintetében, amit ugye támogatni kívánunk a biztonsággal kapcsolatban. A PNL dossziéval foglalkozhatnánk most, de a kérdés az, hogy a ma délutáni szavazás után hol fogunk állni. Csak annyit szeretnék mondani, hogy milyenek az én utazási szokásaim, csak hogy pontosan jelezzem, hogy a Európai Unión belüli repüléseket nem veszük bele. Hogyha én egy külföldi harcos lennék, és vissza akarnék térni, akkor Észak-Ciprusba mennék, és így onnan tudnék eljutni Európa középpontjába, és akkor nem le, történne nyomonkövetés. Ez azt jelenti, hogy itt délután ugye kompromisszumokról van szó, gyakorlatilag nem fognak, a délután, hogyha elfogadjuk ezeket a kompromisszumokat, nem fognak elkapni engem. Én nem akarom, hogy elkapjanak, tehát e- biztos, hogy vannak olyanok, akik e számára hasznos lesz ez a fajta megoldás. És ezért ezt azok számára szeretném mondani, akik azt mondták, hogy a belső utak nem relevánsak a PNR szempontjából. Schengen, miniszter úr igen, nagyon hangsúlyozottak kell foglalkozni ezzel a kérdéssel, de a legfontosabb az lenne, hogy a közös külső határainkat közösen kezeljük. Ez mindannyiunk, ezek mindannyiunk határai. Hogyha a Schengen belső módon megfelelően kell, hogy működjön, akkor a külső határkérdéseket is meg kell erősíteni. Végül a bevándorlással kapcsolatban szeretnék néhány szót szólni. Úgy gondolom, hogy a luxemburgi elnökség logikusan pozitív hozzáállást mutat a jelenség tekintetében, és a bizottsági javaslat is ebben a tekintetben pozitív. Ahonnan én jövök, a parlament elnökét Di Bartolomeónak hívják, nem igazán luxemburgi név ez, ő egy olasz bevándorló családból származik, és a portugál bevándorló családból származott egy másik fontos politikus, vagy jó magam, hát. az igazságügyminiszter úr ugye portugál bevándorló családból származik, megfelelően integrálódtak, lehet, hogy lesz Aszanovics nevű miniszterünk is, tehát ez lenne a lényeges megközelítés a bevándorlás tekintetében, és a legális bevándorlásra kell, hogy foglalkozzunk, főleg olyan e- helyek tekintetében, ahonnan már nem fogadunk el menekült kérelmeket, fel kell, hogy ismerjük, felismerhetjük, hogy a legális bevándorlókat nagy számban fogadhatnánk bizonyos közösségekből. Elnök. Igen, látom, hogy az elnök azt akarja, hogy befejezem, akkor befejezem. Igen, nagyon tetszett ez a hozzászólás, főleg a vége, de nincs sok időnk. Yes, indeed. Kedves kollégák, Bergi a szocialistáktól. Köszönöm, elnök úr. Két-három témáról szeretnék most beszélni. Az egyik a biztonságpolitika kérdése. Természetesen állandóan bizonyítanunk kell azt, hogy a megváltozott keretfeltételek fényében új nyomozási eszközökre szükségünk van-e, és a kérdés az, hogy erre szükség van-e, nagyon szorosan kapcsolódik egy másik kérdéshez, amelyről rendszeresen beszélünk a parlamentben, mégpedig az, hogy a már meglévő eszközök a rendőrség és az igazságszolgáltatás kezében megfelelően felhasználásra kerülnek-e, avagy azért vannak hiányosságok, mert már a meglévő intézkedéseket nem használják, és ezért lehetséges, hogy sok pénzzel új intézkedéseket hozunk létre, amelyek aztán lehetséges, hogy nem is szükségesek, Úgyhogy ezért szeretném tudni, hogy valójában igaz-e, és mennyiben, hogy a tanács elképzelése az, hogy az eszmecserét kellene javítani a már meglévő intézkedések keretein belül, és ezért költséghatékonyabban tudnánk eljárni. Ami az alapjogok kérdését illeti, és ide tartozik az adatvédelem is, szeretnék ezzel kapcsolatban utalni arra, hogy az Európai bíróság ítélete alapján természetesen a rendőri és igazságszolgáltatói hatóságok intézkedéseiben is oda kell figyelni, tiszteletben kell tartani ezen jogokat, és éppen ezért az adatok korlátlan tárolása nem engedélyezett. Nos, a kérdés az, hogy ezzel kapcsolatban milyen hiányosságok vannak még. Ami az alapjogokat illeti, azért lenne még egy másik megjegyzésem is. Nagyon sok különböző alaptörvény, alkotmány létezik, ahol nagyon szép mondatokat lehet olvasni. Például az ember méltósága sérthetetlen, vagy minden ember egyenlő jogokkal rendelkezik. Ez nagyon szépen hangzik, de még az Európai Unión belül is ezen alkotmányokat nem mindig tartják tiszteletben. Nagyon különböző képpen lehet diszkriminációt látni a fiatalok és az idősek, a belföldi és nem belföldi személyek között, aztán időközben a területen már régóta ott lakók, a mededékkérők és különböző kisebbségek, például LGBTI vagy roma közösségek tekintetében. Ezért szeretném tudni, hogy milyen intézkedéseket tervez a luxemburgi elnökség azért, hogy elkerülje azt, hogy a kisebbségek megkülönböztetése tovább folytatódjon. Különösen érintett államokat kellene arra ösztönözni, hogy más megközelítést alkalmazzanak. És ami a menedékügyet illeti, erre mások fognak rákérdezni, de ami a relocation, resettlement kérdését, tehát áttelepítés, letelepítés kérdését illeti, ez az integrációval kapcsolatban nagyon fontos. Fontos lenne számomra, hogy nem az legyen ennek a vége, hogy a tagállamoknak azért adunk pénzt, hogy felvegyék a menekülteket, hanem nagyon fontos, hogy a bevált gyakorlatokat is tudjuk terjeszteni, tehát a legkevésbé tapasztalt tagállamok így még intenzívebb támogatást kaphassanak nem feltétlenül az EU-s menedékügyi irodán keresztül, hanem bilaterális eszmecserét is lehetne finanszírozni. Szeretném tudni, hogy az ezzel kapcsolatos kérdésekkel foglalkoztak-e már a tanácsban. Köszönöm szépen Kirkhope úr az ICR-tól. E Köszönöm szépen elnök úr. Hadd kezdjem azzal, hogy üdvözlöm a vendégeinket, és nagyon nagy várakozással tekintek az elnökségük elé, nem csak a mai bejelentéseik alapján, hanem a múlt héten tehát fellépésük alapján is látom, hogy felelősen állnak hozzá a kérdésekhez, csak gyors kérdéseket tennék fel. Úgy gondolom, hogy bizonyos területeken még nem sikerült a munkát elvégezni, Például az egyik a közös nyomozó csoportok működése úgy tűnik, hogy az elmúlt években nem igazán használták a bűnöldöző szervek megfelelően ezt a lehetőséget. Elmondanák-e, hogy mit gondolnak erről, illetve ami az adatvédelem területét illeti, különösen a most előkészületben álló jogszabályokat illetően elég sok ilyen van, van-e elképzelésük arról, hogy hogyan kellene a jövőben megközelíteni ezt a kérdést, egy kicsit intelligensebb módon jogot alkotni, gyorsabban előre haladni, figyelembe véve a technológiai fejleményeket, ugyanakkor az emberi alapjogokat és röviden elmondanák-e azt is, hogy a földközi tengeren eh, zajló eh, tevékenységhez eh, a tanács segítséget nyújt, de mi a helyzet a más területeken, például Magyarország, Szerbia kap -e segítséget, az elnökség foglalkozik a PNR-rel is, nyilván a parlament véleményének figyelembe vételével. Ugye az eredeti eh, bizottsági jelentéshez képest jelentős módosítások vannak mit gondolnak a deradikalizációs törekvésekről. Az EU terrorizmus ellenes koordinátorát miként lehetne ebben felhasználni? Egy utolsó általános kérdés. Mit gondolnak, van-e elég erőforrásunk a ma délelőtt ismertetett program végrehajtásához? vagy pedig további erőforrásokra lenne szükség ahhoz, hogy megfelelően ezt eh, végrehajtani. Köszönöm szépen. Wikström asszony az ALDE eh, frakciótól. Köszönöm szépen, elnök úr, és eh, köszönet mind a három miniszternek, hogy eljöttek ma. Én a munkám nagy részét a migrációs ügyeknek szenteltem, és a menedékjognak nagyon nagy örömmel tapasztalom, hogy az önök elnökségének ez prioritása, és nagyon nagyok a várakozásaim, mi szerint az elnökség végére sok mindent sikerül majd elérni. Két évvel ezelőtt az Európai Unió bírósága EMA és mások ügyében egyértelműen kimondta, hogy a kísérő nélküli fiatal korúakat nem szabad a továbbiakban egyik tagállamból a másikba átszállítani eddig csupa csalódást okozott ez a folyamat. Úgy tűnik, hogy a tanács alternatívan olvassa az íteletet, és továbbra is meg akarja engedni az átszállítást, hogyha van egy elsőfokú ítélet a tagállamban. Hadd mondjam mert világosan, ez teljesen ellentétes azzal a megállapítással, hogy felesleges átszállítani a fiatalokat, és csak meghozza meghosszabbítja az eljárást az ügyükben. A bírósági ítélet és a közös kötelezettségvállalásunk miatt fontos ezt figyelembe venni csak a Dublini rendelet alkalmazása fogadható el a parlament számára, és biztosíthatom önöket, hogy a parlament ebben teljes messzélességgel támogat engem. 49 igen és 3 nem szavazat született a szakbizottságban. Ezt az álláspontot nem lehet most már megmásítani, és azt kérem, hogy a vállalást teljesítsék, és a legkiszolgáltatottabb emberek, a gyerekek esetében ne térjenek el az ígéretektől Tudjuk, hogy majdnem egy harmada a menedékkérőknek a Nyugat-Balkánon érkezik, ahol majdnem száz százalékát a menedékkérelmeknek elutasítják. amíg várnak a határozatra az emberek néhány hónapig dolgozhatnak az EU-ban, mert túlságosan bonyolult az idén jellegű munkaszabályozása. Fontos lenne most már újra szabályozni ezt a kérdést, a diákokra és kutatókra vonatkozó irányelv előadója vagyok. Hamarosan holnap kezdődik az egyeztetés ebben a témában. Mi elkötelezettek vagyunk a munka lezárása iránt az önök elnöksége alatt, és számítunk arra, hogy a végeredmény hozadott értéket ad majd, és segít ezeknek az embereknek fenntartható életet kezdeni azokon a területeken, ahol az EU versenyképes, és szüksége van a szakképzett emberekre. Még egy utolsó mondat, hogyha hősök akarunk lenni, akkor az antidiszkriminációs irányelv elakadt folyamatát indítsák újra, és akkor önökre mindig emlékezni fognak ebben a házban. Köszönöm szépen, Cornelia Hans a GUE frakciótól nincs itt. Hogyha feltűnik, akkor hozzá szólhat majd, akkor Szárhentini asszony az zöldektől. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönet a három miniszternek, hogy eljöttek ma hozzánk. Ahogy a kollégáktól is hallhatták, nagyon ambíciózus csapat vagyunk mi, és úgy tekintünk az önök elnökségére, mint ambíciózus elnökségre. Asszalbon miniszter úr, ön az ENSZ biztonsági tanácsát említette, illetve e, Európa törekvését, hogy e, határozat szülesen a katonai műveletről. Nagyon érdekelne, hogy mit értenek katonai műveleten líbiai fenségvizekről, vagy partról van-e szó, illetve ez mennyiben hoz változást a menekült áradatban. Ezek az emberek ugye Európába szeretnének eljutni, számomra nem világos, hogy mit eredményezne egy ilyen művelet. Szeretném, hogyha a luxemburgi elnökség felvilágosítana bennünket, a radikalizáció ellenes kezdeményezések terén, illetve hogy milyen deradikalizációs törekvések vannak. Ez a ház nagyon érdeklődik ez iránt, és ez nagyon lehet nagyon politizált, erőteljes intézkedéssorozat, vagy diszkrét, preventív munka terrorizmus elleni küzdelemben úgy gondolom, hogy az igazságügyi együttműködést máshogyan kellene most már tekinteni. A kölcsönös bizalom elve nem vezet el a harmonizált rendszerekhez, amelyek tényleg megvédik a sértettek és a gyanúsítottak jogait. Ez a parlament már nagyon régóta követeli az európai elfogató parancs átalakítását, de semmilyen reagálás nincs a tagállamok között a kölcsönös bizalom elve nem jelent megoldást. Eh, amikor visszajönnek a nálunk felnőtt harcosok, nem tudunk velük mit kezdeni. Úgy gondolom, hogy eh, sokszor emberek rossz helyen vannak börtönben, rossz oknál fogva, vagy nem indul ellenük eljárás. Úgy gondolom, hogy felkelőknél külföldi hadseregben harcolók ellen eljárást kell lefolytatni, ugyanakkor az állampolgári jogokat be kell tartani. Remélem, hogy a luxemburgi elnökség is úgy gondolja, hogy van ebben szerepe, valója. Köszönöm. Köszönöm. Laura Ferrara-nak adom meg a szót az RDD részéről. Köszönöm, elnök úr, üdvözlöm a miniszter urakat. Két témával szeretnék foglalkozni, az egyik a bevándorlás. Úgy mondták a miniszter urak, hogy a luxemburgi elnökség prioritásának az egyike lesz a bevándorlás kérdése, ennek nagyon örülök, főleg a tanács legutóbbi állásfoglalása tekintetében, ami a bizottsági bevándorlók áthelyezésére vonatkozó javaslatára vonatkozott. Az Európai Parlament itt a Libe szakbizottságban erről fog majd szavazni. A bizottság és a tanács tekintetében azért van egy bizonyos csalódást okozó kérdés. Gyakorlatilag egy már önmagában gyenge javaslattal szemben elutasították azt, hogy kötelező legyen a bevándorlók áthelyezésének a a végrehajtása a tagállamok részéről. Szeretném ezt jobban megérteni, hogy milyen szándékaik vannak, hogy ezt a javaslatot kötelezően az összes tagállam számára előkivárják majd írni, vagy mint ahogy eddig is elhangzott, a jó érzésen fog ez alapolni, az egyes tagállamok szándékán fog alapolni. Hát amit ugye úgy látjuk, hogy nagyon sok tagállam részéről azért kívánni valót hagy maga után. A katonai műveletekről is szeretnék hallani, erről nem volt szó, csak utaltak a katonai műveletekre. Ha jól emlékszem, két plenáris a ezelőtt volt erről szó a Strasbourgban a plenárison, de azóta elfelelkeztünk róla. Szeretném tudni, hogy most ezekkel mi a helyzet, és melyik az műveletek közül melyik indult be, melyik fázis indult be, három fázisról volt szó, de ma még hiányzik ez az ENSZ határozat, úgyhogy erre vonatkozóan szeretnék több információt kapni. Hasonló módon vártuk a választ a lett elnökség részéről az Light műveletre vonatkozóan. Itt a Libeszak Bizottságban megtárgyaltuk ezt, számos kérdést tettünk föl, ezekre soha nem kaptunk választ örülnénk, hogyha ezzel a művelettel kapcsolatban is tájékoztatást adnának arról, hogy mi történt, hogyan folyik ez le, stb. stb. A következő téma a szervezet bűnözés. A szervezett határon átnyúló bűnözés, a külföldi harcosok elleni terrorizmus elleni harcról beszéltek. Szeretném azt megkérdezni, hogy a tanácsnak mi a pozíciója jelenleg az a European Public Prosecutors Office-szal kapcsolatban. Várjuk a tanács pozícióját az Európai Ügyészséggel kapcsolatban, és a pén Európai Unió pénzügyi érdekeivel kapcsolatos csalások elleni harcon túl a Európai Ügyészség kompetenciáját ki lehetne terjeszteni súlyos hatalon átnyúló bűnesetekre is a szervezett bűnözés esetén. De ma még nincs harmonizáció a szervezett bűnözés tekintetében európai szinten, nincs meg a normatív definíciója ennek, ezért reméljük, hogy a tanácsnak is szándékában áll az, hogy közös jogalapot alakítsunk ki, és így lehetőségünk legyen arra, hogy tovább lépjünk, a határon átnyúló módon lehessen eljárni a különféle szervezett bűnözés keretébe tartozó bűncselekmények esetén. Köszönöm. Köszönöm. Az EFN részéről pedig melyre a kollégának adom meg a szót. Köszönöm elnökért. Az egyik megemlített prioritás, amelyre a Szában és Schneider urak is utaltak, a terrorizmus, az illegális bevándorlás és a biztonság kérdése. Sok elhangzott vitára vonatkozik ugyanaz a megjegyzésem, mi szerint nagyon naívak vagyunk néha ezen kérdésekkel kapcsolatban. A múlt héten egy állásfoglalást elfogadtunk, amelyben hivatkozunk arra, hogy kapcsolat van az illegális bevándorlás és a terrorizmus között. A Eurojust elnöke pont önök előtt járt itt. Nos, egyértelmű kapcsolat van, és ezek nem csak híresztelések. Valójában a tagállamokból érkező információ ezt megerősíti. Tehát a kérdésem az, hogy önöktől mit várhatunk ezzel kapcsolatban? Látnak-e önök kapcsolatot az illegális bevándorlás és a terrorizmus között? Nagyon konkrétan szeretném ezt a kérdést feltenni, és ez alapján önök szerint van-e veszélye annak, hogy a biztonságunk veszélybe kerül azáltal, hogy bevándorlókat befogadunk? Második kérdés. Snyder úr a dzsihádista küzdő, ö, harcosokról beszélt eh, Szíriában, Irakban. Hogyan lehet biztosítani azt, hogy nem térnek vissza az Európai Unió területére? Elnök, köszönöm kollégák, két opciónk van. Vagy a miniszterektől most kérjük azt, hogy eh, röviden válaszoljanak ezekre a már elhangzott kérdésekre, de én is nagyon figyelmesen hallgattam a kérdéseket, és még 11-en szeretnének hozzászólni, nagyon hasonló kérdésekre gondolom én, és attól tartok, hogy nem lesz elég időnk. Tehát két opciónk van. Vagy most meghallgatjuk még a kérdéseket, és a végén válaszolnak a miniszterek az összes elhangzott kérdése. csak, de csak akkor, hogyha a most meghallgatandó hozzászólók, például Skákeller előadónk az áttelepítés témájában maximum két percben szól hozzá. Tehát már nagyon sokan szeretnek hozzászólni, és szeretnénk, hogy az időt mindenki betartaná. Ezt ö, tudják vállalni mindenki, aki még a listán van? Tehát akkor, hogyha ebben meg tudunk állapodni, akkor én azt szeretném, hogyha két perc után mindenkit leállíthatnék, és utána a miniszterek tudnak erre majd válaszolni. Azt gondolom, hogy itt, hogyha két körben hallgatnánk meg a kérdéseket, nagyon sok ismétlődés lesz, és ezért nem kerül mindenkire sor. Skákelerrel kezdeném, de kérném a kollégáktól, hogy maximum két percben szóljanak hozzá. Skakeller egy kicsit talán túlnyúlhat, mert ez egy nem igazán igazságos vele szemben. A múlt héten az áttelepítési mechanizmusról történt egy ülés, és erről beszéltek. Ska. Köszönöm, nem lesz olyan nagyon nehéz röviden hozzászólni, mert a miniszter már minden fontos pontot megemlített, köszönet ezért, és nagyra értékeljük a támogatásukat ezzel kapcsolatban, és azt, hogy mennyire komolyan dolgoznak a tanácson azért, hogy az összegek és a számok megfelelőek legyenek, és láthatják, hogy mennyire nehéz bármilyen szolidaritást találni a migráció területén az Európai Unión belül. Mindenképpen ezzel az általános kérdéssel foglalkoznunk kell, és valamit tennünk kell. Nem tudom, hogy milyen ötleteink vannak arra, hogy hogyan lehet a következő fél év során az önök elnöksége végéig arról beszélni, hogy nem megfelelő a bizalom, vagy nem is bizalomról kellene beszélni, hanem nincsen megfelelő szolidaritás a tagállamok között. Mindenki azt állítja, hogy ne, rájuk külön kihívások várnak, és persze ez igaz, mindegyiknek van külön kihívása, de ez pont arra ad okot, hogy még inkább együttműködjünk ezen kérdésekben. Egyre több a bevándorló, egyre több a menekült, és óriási válság van a szomszédos területeken, tehát nem meglepő mindez, hogyha mindenki konkrét problémák miatt panaszkodik, ez azt jelenti, hogy közösen kell megoldást találnunk. Nem tudom, hogy van-e ezzel kapcsolatban bármilyen elképzeléseik, hogy ezt hogyan lehetne megerősíteni. Ami a parlament álláspontját illeti, holnap fogunk szavazni. Szeretném kiemelni, már önök is megemlítették, hogy sürgős szükség van arra, hogy állandó mechanizmust lehessen kialakítani, mert más országok is szolidaritásra fognak szorulni, és biztos, hogy nem szeretnénk, és azt gondolom, hogy itt a kollégák nevében is beszélek, hogy legyen egy sürgősségi intézkedés, aztán egy másik, és ez nem megoldás. Állandó rendszerre vagy mechanizmusra van szükségünk. Az összes kolléga kiemelte az üléseinken, hogy azt kell biztosítanunk, hogy sikerrel járunk. Meg kell néznünk tehát a részleteket is, hiszen a részletek fogják eldönteni azt, hogy mennyire lehetünk sikeresek, ami a menekültek besorolását illeti, és az ő szakképzettségüket illeti. Nagyon fontos ez abból a szempontból, hogy milyen lehetőségeik vannak a jövőben. Tehát a részletekre oda kell figyelni. Biztos vagyok abban, hogy gyümölcsöző lesz az együttműködés, és ezeket a felvetéseket a tanácsanyagban is megtalálhatjuk majd. Köszönöm. Elnök, köszönöm, és köszönöm a tanácsülésen való munkát is, ezt a szakbizottság ülésen részletesebben fogjuk még megbeszélni. Tomasz Csicsovszkinak adom meg a szót, és kérem mindenki maximum két percen szóljon hozzá. Köszönöm, megpróbálok én is röviden hozzászólni, de nagyon nehéz lesz. Nem, nem lesz olyan nagyon nehéz röviden hozzászólnom. Nemrég eddig sokat foglalkoztunk Luxemburggal, pénzmosás, korrupció, hasonló kérdésekben. A LuxLeaks-re utalok most, és más olyan botrányokra, amelyek az adócsaláshoz kapcsolódnak. Nos, az én országomban nagyon komolyan bírálták Luxemburgot. Azt szeretném, hogyha önök valamit tennének ebben a kérdésben, mert nagyon polgár úgy érzi, hogy károsan érinti őket az, amit Luxemburg az adóügyekben tesz. Önöket azzal vádolják, hogy a cseh vállalatok Luxemburgot használják ki arra, hogy elkerüljék az adók befizetését. A közelmúltban nyilvános vita volt a cseh köztársaságban arról, hogy Luxemburg az adó elkerülést és az adócsalást támogatja esetleg. Szeretném tudni, hogy az elnökségük során terveznek-e ezzel kapcsolatban bármilyen fellépést. Lenne még egy példám. Tudjuk, hogy sok vállalat gyanús tranzakciókban vesz részt. Nos, ezen vállalatok átrakták a székhelyüket Luxemburgba. Ezzel kapcsolatban terveznek-e bármilyen fellépést? Köszönöm szépen. Szaraja Poszta következő. Köszönöm szépen. Először is sok sikert szeretnék kívánni a luxemburgi elnökségnek, és biztos vagyok abban, hogy sikeresek lesznek bemutatták a prioritásokat, számos prioritást említettek, nehéz ezek között sorrendet felállítani. Szeretnék néhány olyan témát említeni, amelyekről azt szeretném, hogy valós prioritásként kezeljék őket. Súlyos a válság az Európai Unióban, de ez nem csak gazdasági, hanem politikai válság is nagyon erős az extrém, fagyülők, xenofób jelenségek nagyon erősek az Európai Unióban. Ez hatalmas kihívás, és ezekben a témában európai szinten mindenképpen reagálni kell, hiszen fontos a demokratikus értékek hangsúlyozása, a saját európai értékeink érvényesítése, az emberi méltóság értékének hangsúlyozása Európában. Konkrétan gondolok a romákra. Áprilisban az Európai Parlament elfogadott nagy többséggel egy állásfoglalást, amiben hangsúlyozza a rasszizmus elleni pozícióját, a rasszizmus elleni és konkrétan a romák elleni fellépésekkel kapcsolatos pozícióját. Ezeket a kezdeményezéseket követni kell. A kérdésem az, hogy milyen tervei vannak a luxemburgi elnökségnek ebben a témában a romák elleni rasszizmus elleni harc területén. Ezt integrálni kell az európai jogalkotásba véleményem szerint. Egy másik kérdés az antiszemitizmus témája. Szeretném tudni, hogy mi az állásfoglalásuk ezzel kapcsolatban, milyen kezdeményezésekkel fognak élni azért, hogy felállítsanak egy taskforce-ot, vagy egy munkacsoportot, amely az antiszemitizmussal foglalkozna. Még egy dolgot szeretnék említeni, hogy többet kell tenni ezekben a témákban. Rendben. Elnézést, muszáj rövidre fogni a felszólásokat, különben nem tudunk mindenkinek választ adni. Sophie Intervelt, két perc, Sophie. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretném üdvözölni a luxemburgi elnökséget. Tegnap volt ezzel kapcsolatos első tapasztalatom az adatvédelmi rendelete kapcsolatos trilógus keretében, és látom, hogy nagyon hatékony a luxemburgi elnökség, tudja, hogy miről beszél. Ma délután szavazni fogunk egy állásfoglalásról az EU PNR-ről, prioritás az elnökség számára. Úgy érezzük, hogy a sötétben tapogatózunk, és így kell szavaznunk. A tanács bár vállalta, hogy el fogjuk fogadni, hogy el fogják fogadni ezt az irányelvet, vagy ezt a rendeletet, ugyanakkor az adat tárolási szabályokra vonatkozóan még vannak nyitott kérdések, és nem értem, hogy ez a prioritások keretei között, hogyha így kezelik önök, akkor ez korábban miért nem történt meg? A PNR-ral folytatott egyeztetések. Tehát ennek lesz hatása. Ez nem arról van szó, hogy a lovak előtt szaladunk? Gy- gyakorlatilag egy saját megoldást kell, hogy elfogadjunk, mert a tanács nem csinált semmit, és ezért gyakorlatilag egy kockázat alapú célzott megközelítés kell, hogy a, alkalmazunk. Nagyon sokan nem fogják ezt támogatni, kritizálják, félnek attól, hogy a szolgálatoknak nem lesz elég felhatalmazása arra, hogy ellássák a feladatukat. Ezért azt szeretném tudni, hogy a tanács ki akar-e dolgozni egy alternatív megoldást, ami egyrészt megadja a szolgálatok számára azt, amire szükségük van, másrészt megfelel az adatárolási szabályoknak a következő témám. A parlament ismételten és ismételten kérte a terrorizmus elleni politikák értékelését. Szeretném, hogyha ez a luxemburgi elnökségi prioritások részét képezni. Kicsit belefáradtam abba, hogy 11 éve vagyok képviselő, és évről évre mindig kérem az új terrorizmus elleni intézkedéseket. Hatalmas nyomás alatt vagyunk, és ezek hatékonyságáról egyetlen értékelés sem készült. Kienge Cecilia a következő. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr nekem is nagy örömömre szolgál, hogy a bevándorlás és a menedék kérdés a programjuk prioritását képezi. Pontosan ezekből a témákból kiindulva szeretném azt kérni, hogy a fontos és hosszú távra szóló lépéseket tegyenek. Prioritásról nagyon sokat hallottunk már, de azt szeretném, hogy minden egyes elnökség, amely prioritásként említi ezeket a témákat, valóban legyen képes arra, hogy hosszú távú konkrét javaslatokkal éljen Két fontos témát szeretnék említeni. Az egyik az áttelepítés, sürgőségi intézkedés azok számára, akik Olaszországból, Görögországból indulnak. 40 ezres a szám most, ezt nem tartom elégségesnek, és az Európai Unió nincs erre fölkészülve. Ez a, csak a sürgőségi időszak, és ráadásul most ezt éljük. A bizottság a 78 per 3-as cikket említette. Az elnökségtől szeretném tudni, hogy szándékokban -e, áll-e ennek az útnak a folytatása, vagy pedig tovább kíván lépni a 78 per 2-es és a 80-as cikk alapján is, vagyis el kívánnak-e mozdulni a rendes eljárások felé kötelező, állandó szabályok a tagállamok számára. Következő a visszafordítás kapcsolatos kérdés. Hogyan tudjuk azt elkerülni, hogy a tömeges visszafordítás diszkriminálja a bevándorlókat, tehát anélkül, hogy az emberi jogi kérdéseket megvizsgálnánk. Nem beszéltek erről, lehet, hogy én nem hallottam a visszafogadási megállapodásról. Programjuk részét képezi, tudunk erről beszélni? A visszaküldés, visszafordítás kérdését szerintem komolyan kell vegyük. Végül a következő kérdésem. Azok az emberek, akiket a tagállamok elutasítanak, hova fognak menni? Köszönöm. Köszönöm. Mario Lorastan a következő. Thank you very much, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is azzal szeretném kezdeni, hogy gratulálok a tegnapi nagyon jó kezdéshez az adatvédelmi trilógus keretében, mert ez jól mutatja, hogy a luxemburgi elnökség már az első hetekben is a gyakorlati eredmények irányában halad, és ez mindenképpen tiszteletet érdemel. A téma, amit felszeretnék vetni, az a bizalom kérdése, ugyanis amit tapasztalunk, illetve ma is hallunk, az Eh, az, hogy a eh, tanács igazából megakadályozza a kezdeményezések révbeérését, eh, akár a parlamenttől, akár a bizottságtól érkeznek, a tanácsban elakad a folyamat, és nem halad tovább. Hogyan lehet ezt megoldani? mert Lisszabon óta ugye megváltozott a parlament és a bizottság működése, de a tanács nem tudott felemelkedni ez a változáshoz. A, tanács bezárkózik, a tanácson belül folyó párbeszéd, a tanács belső problémái zárt ajtók mögött maradnak Nyilván legitim a tagállamok szempontjainak különbözősége, de ezt nem kell szégyelni. A tanács tehetne pozitívabb kezdeményezéseket is. Például a migrációs témában nem csak az emberek számáról kellene beszélni, hanem a javaslatokat tenni, hogy a tanács milyen javaslatot tud elképzelni. Ez nagyon fontos lenne. A harmadik dolog pedig hallgattam, amit mondanak. Egy szó nem hangzott el a keleti szomszédság politikáról. Nagyon érdekelne, hogy mik a terveik ezen a területen. Köszönöm. Köszönöm mindenkinek, hogy betartják az időkereteket. Niedermüller Péter következik. Köszönöm, elnök úr, köszönöm, miniszter urak. Három rövid megjegyzés először is a migrációval kapcsolatban. Azt hiszem, hogy nagyon fontos az, amit Asszalborn miniszter említett, hogy a nyugat-balkáni útvonalról is beszélni kell, de hát biztos vagyok benne, hogy tudnak róla, hogy egy piszkos politikai játszma zajlik most a migrációs számok kihasználásával. Kicsit meglep, hogy Budapesten akarnak európai konferenciát tartani. Azt gondolom, hogy tudják, hogy az EP állásfoglalása egyértelműen elítélte a magyar kormány migrációs politikát. Ez az egyik dolog. A másik dolog természetesen beszélhetünk arról, hogy hogyan osztjuk el a migránsokat, a kvótákról, stb., de eh, nem fog önkéntes alapon működni a dolog, mert minden egyes tagállam, minden egyes kormány azt fogja mondani, hogy igen, jöhetnek a migránsok, csak legyenek eh, eh, jól iskolázottak, meg keresztények, stb. Mi nem ilyen Európát szeretnénk. A legtöbb migráns, a legtöbb menedékérő nem feltétlenül jól képzett, nem feltétlenül keresztény, és az Európai Bizottság, Európai Parlament sokkal nyitottabb migrációs politikát képzel el. Végezetül a jogállamiság fontosságát önök átérzik. Ez alapvető fontosság az Európai Unióban. Ugyanis hogyan lehet az alapjogokat a jogállamiságot megvédeni az EU-n belül? Mit lehet tenni azokkal a tagállamokkal, amelyek rendszeresen megsértik a jogállamiságot és az alapjogokat? Konkrétabb válaszokat szeretnék önöktől erre a kérdésre. Köszönöm szépen, elnök. Köszönöm, Natali Grisbeck következik most. Natali, tessék. Köszönöm, most én szeretném üdvözölni a miniszter urakat és a munkatársaikat. Én nem beszélek luxemburgiul, de egy nagy, szomszédos és baráti régió nyelvét beszélem. Az összes képviselőtársammal együtt üdvözlöm ezt az erőteljes, határozott politikai fellépést a prioritásaik ismertetésekor és csatlakozva az előttem szólókhoz, bízom benne, hogy ez a határozottság fenn fog maradni, és ez az erőteljes szándék már július 1-én láthattam ezt, tapasztalhattam ezt egy trilógus, trilóguson, nagyon sok politikai akarat van önökben, bízom benne, hogy a menedékjogi és migrációs politikában ez konkretizálódik. Ahogy Montaigne mondta, a harmónia akkor áll elő, amikor a szavak és a tettek egybe csengenek. Két rövid kérdés. Cecilia Wikström már felvetette, miniszter úr, hogy a Dublini Egyezmény szerint milyen a kiskorúak helyzete. Hadd kérdezzek rá a kísérő nélkül érkező kiskorúak helyzetére. Több mint 5000-en tűntek el közülük a földközi tenger átszelése után ezek a veszélyeztetett, per definíció nem veszélyeztetett gyerekekkel mi történik Európában. Az önök ambícióinak megfelelő szintű választ kell erre találni. A második, de nem másodlagos kérdésem az alapvető jogokra vonatkozik. A zártatlanság vélelméről egy irányelv készül most. Bízom benne, hogy a luxemburgi elnökség végéig ez végleges formába kerül, és az alapvető jogok terén remélem, hogy segítenek majd nekem hogy az emberi jogi egyezményre hivatkozhassunk majd benne. Köszönöm szépen elnézést. Thank you. Anna Gomez. Anna. Anna Gomez. Sur le, le combat à... Ami a súlyos határon átnyúló bűnözés, szervezett bűnözés állani küzdelmet illeti. Ezen bűnözés egyik formája az adóügyi bűnözés, és az a bűnözési forma, amely az Európai Unió öm, szervezetlenségéhez járul hozzá belülről. Nos, a parlamenten belül létrehoztunk egy adóügyi albizottságot, és tudom, hogy a tax rulings kérdése nem csak Luxemburgot érinti, hanem mindenhol jelen van, de Luxemburgban különösen aggaszt engem a szabad kikötők, a Freeport kérdése, különösen harmadik országokkal kapcsolatban, így a tőkemosás, a pénzmosás szempontjából ez problémás. Ami a illegális bevándorlást illeti Luxemburg Luxemburgot a bevándorlók építették fel, ahogy azt Engel kolléka mondta. Nos, az Európai Unión belül, hogyha valaki Görögországot szeretné kitaszítani, kiközösíteni, nos, hogyha ez így történne, akkor az illegális bevándorlás problémája sokkal nagyobb méreteket öltene. Most azoknak, akik most ilyen problémákkal rendelkeznek. Egy nevetséges, összesen 40 ezer menekült kérő kvóta rendszerével. Nos, a luxemburgi elnökség fel tudná -e film, hívni a figyelmet arra, hogy mennyire erkölcstelen az a golden visa, a golden vízum, az aranyvízumok rendszere, amelyet bizonyos tagállamok most bevezetnek, és ez is egyfajta korrupciós eszköz és a bűnözés importálásának a része. Végül, ami a terrorizmus elleni küzdelmet illeti, mivel kapcsolat van az úgynevezett külföldi harcosok, EU-ban kinevelt külföldi harcosok és a bevándorló családok között, akiket kizárnak. Ezzel kapcsolatban a luxemburgi elnökség célja-e az, hogy egy olyan programot alakítson ki, amelyel a radikalizációt lehet megelőzni, vagy a börtönben a deradikalizációt tudjuk elérni, és a hírszerzés szintjén magas szintű együttműködési rendszert kellene működő rendszert kialakítani. Idiana Jotava. Köszönöm, Claude. Két konkrét kérdésem lenne. Az első Asselborn miniszter úr felé, a másik Schneider miniszter úr felé. Holnap fogunk szavazni egy rendkívül fontos jelentésről, a Keller jelentésről. Még a tanács rendkívüli ülése előtt szeretnénk erről szavazni, azért, hogy a bizottságot segítsük ebben a nagyon fontos kérdésben, az áttelepítés kérdésében. Sokat beszéltünk már a szolidaritásról, és arról, hogy igazságosan kell elosztani ezeket a személyeket, de Asszán Bornóra következő kérdése. Mit vár ön ettől a rendkívül üléstől? Lesz-e bármilyen kötelező rendszer? A korábbi tanácsüléseken a 28 tagállamból csak négy mondta azt, hogy hajlandóak elfogadni a 40 vagy 60 ezer migráns egy részét, ahogy azt a bizottság javasolta. Önök mit tesznek azért, hogy segítsenek ebben a folyamatban? Most pedig Schneider úr felé fordulok. Több mint négy éve van egy ügy a tanács előtt, és úgy tűnik, hogy senki sem foglalkozik mára vele. Románia és Bulgária Schengen övezethez való csatlakozásának a kérdése. Támogattak minket, azt mondták, hogy technikailag minden feltételnek megfelelünk, de az elmúlt négy évben több tagállam Európában különböző okokat talált arra, hogy leállítsák ezt a folyamatot, amely alapján Románia és Bulgária Schengen csatlakozhat. csatlakozhatna. A roma ügyekről volt szó, más tagállamokban ezt megoldották, a szervezetbűnözésre hivatkoztak, minthogyha csak Romániában és Bulgáriában lenne szervezetbűnözés. bűnözés ugyanakkor Bulgáriától azt várják, hogy biztonságos külső határt garantáljon az Európai Uniónak azért, hogy az egyre nagyobb bevándorlási áramlatot tudja kezelni a földközi tengeren tett intézkedése következtében. A kérdésem az, hogy a luxemburgi elnökség mit tervez tenni azért, hogy végül Schengeni határokat nyithassunk meg. Köszönöm. Legalábbis a légi határokról beszélni. Elnök Wimber kolléga. Er Köszönöm a miniszter úrnak, aki nagyon fontos információkkal szolgált nekünk. Szeretném elmondani, hogy nagyon nagy kihívás vár ránk, és közben komoly probléma, amit ön is említett, a bevándorlók áttelepítése és a 20-30 ezres menekült számoknak a felosztása. Na de mi van a többi menekültel, akik, vagy bevándorlókkal, akik másként kerülnek az EU-ba? Mit tesznek Rómában, Olaszországban, a római állomáson, vagy Kalében egyfajta gettó alakul ki mostanra. Hogy kezeljük ezt a helyzetet? Nyitott Európáról beszélünk, de senki sem beszél az integrációról, arról, hogy milyen integrációs problémák vannak. Svédországban nagyon komoly problémát jelent az integráció. Senki sem beszél a költségekről. A Galileótól vesznek el pénzt. Rendben. De hogyha nincs több pénz, és sehonnan nem lehet már pénzeket átcsoportosítani, akkor mit teszünk? az alapszerződés 28 per 3-as bekezdésében kimondjuk, hogy válság idején kivételes intézkedéseket lehet hozni. Ha jól tudom, nem lehet kötelezni a tagállamokat arra, hogy olyan bevándorlókat fogadjon be, akiket nem tud megfelelően befogadni. Tehát természetesen ebben az esetben a származási országokban kellene további megoldásokat keresni. Svédországban a Lisszaboni alapszerződésről kellett volna népszavazást tartani, hogyha látjuk, hogy ezek milyen kérdéseket vetnek fel. A kérdésem az, hogy hány bevándorlót vesz fel még az Európai Unió? 300%-os növekedésről beszélünk a határainkon, úgy, hogy hogy nincsen megoldás a helyzetre. Mi van az ENSZ ö, határozatával a földközi tengeri fellépésünkkel kapcsolatban? Tony Ebbott ausztráliai miniszterelnökkel kellene talán beszélnünk, hiszen ő tudja, hogy hogyan kell ezen kérdéseket kezelni. Elnök, utolsó hozzászólunk. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék sok sikert kívánni a luxemburgi elnökségnek. Nagyon támogatom Heszebon miniszter úr humánus megközelítését a bevándorlással és a menekült kérdéssel kapcsolatban, a szolidaritási rendszer felállításával és konkrétan a utalok a tanulók és a kutatókra vonatkozó irányelvre. Az antidiszkriminációs irányelv és a dokumentumokhoz való hozzáférés területén is szeretnénk előre lépést látni. Elnök úr, van egy téma, ami a biztonság tekintetében rendkívül fontos számunkra. Köszönet a miniszter úr támogatására. A pnr ról van szó. A, fogalmazzunk egyértelműen, kedves kollégák, a igazsági belügyminiszterekre vonatkozó szabályok szerint itt adatárolásról van szó, és nem PNR-ről van szó. A bizottság pontosította ezt egyértelműen. Timmermans elnök helyettes úr írásos magyarázatot küldött, és be is mutatta nekünk. Tehát nem igaz, hogy a bizottság még nem válaszolt. Egyértelműen azt mondta, hogy megkülönböztetés van a telekomadatok, e-mailek, és magasabb védelem, valamint az utasok adatai között. Hadd olvassam föl röviden. A bizottság elismeri, hogy különbség van az adat tárolási irányelvben meghatározott és a PNR javaslatban szereplő szabályok között. Itt a nemzetközi repülős utazásokról van szó, és internet kapcsolatok ellenőrzéséről és telefonhívások szabályozásáról. A bírósági ítélet 61-es pontja azt mondja, hogy a PNR irányelvben jelentős biztonsági záradékok vannak. Tehát ez a parlament számára rendkívül fontos, hogy legyenek biztonsági záradékok. Szeretném, hogyha ezt a félreértést el lehetne oszlatni. Köszönöm a miniszter uraknak. Elnök, köszönöm szépen. Először Jean Aszebom úrat szólítanám, mert el kell, hogy menjen, tehát a bevándorlás és a menedékesekkel kapcsolatos kérdésekre kérem, hogy reagáljon. Köszönöm szépen, elnök úr! Minden esetre nagyon érdekes volt számomra, hogy meghallgattam a véleményüket. Úgy gondolom, hogy a mi filozófiánkban nem állunk nagyon messze önöktől, főleg a bevándorlási dosszié témájában. Európai vagyok és luxemburgi vagyok és most Brüsszelben vagyok. A cseh kolléga kérdésére reagálva Luxemburgra rákérdezett, intenzív együttműködést alakítottunk ki az Európai Parlament, Európai Parlament és a luxemburgi kormány között minden olyan témában, amely a LuxLeaks rendszerhez kapcsolódik. Ez nem a luxemburgiak találmánya. Luxemburg az elnökség alatt és a holland elnökség, a többi következő elnökség alatt is aktív szereplő lesz, főleg két témában. Teljes mértékben értjük a bizottság javaslatát, amely automatikus információt cserét akar előírni. Teljesen egyetértünk, és a bizottság oldalán állunk. Másodszorban pedig intenzíven együttműködünk az OECD-vel um, az ilyen kapcsolatok területén. Úgy gondolom, hogy Luxemburg ebben a tekintetben nagyon uh, pozitív hozzáállást fog uh, biztosítani a jövőbeni fejlemények tekintetében. Néha nagyon rövid választ kell, hogy adjak a kérdésekre nem tudok belemenni a részletekbe. Minden esetre az alapjogok és a jogállamiság kérdésében nem a bel- igazságügyi tanács, hanem az általános tanácsban lesz majd erről vita. Olaszország javasolta ezt a vitát az olasz elnökség alatt az általános tanácsülésen. Ezt meg fogjuk tenni jövő héten informális bel- igazságügyi miniszteri ülés lesz Luxemburgban. Beszélni fogunk a módszerről, módszerekről, és azt biztosíthatom, hogy a tolerancia, antiszemitizmus témáján, antiiszlamizmus témáján fog dolgozni a tanács. Mi és önök is gondolom úgy gondolják, hogy 28 tagállam között kell egyeztetni vagyis az Európai Uniós tagállamokkal egyeztetni kell. Nem szabad stigmatizálni országokat, de komolyan kell venni ezeket a kérdéseket, és sírre kell állítani egy olyan módszert, egy olyan rendszert, amely nyomonkövetést is biztosít bevándorlási problémák. Voltak, több kérdést vetettek föl a fölmerült a legális bevándorlás és a Balkán kérdése hétfőn a Belis Igazságügyi Miniszter ülésen, amely elsősorban azzal foglalkozik, hogy a 60 ezer menekült elosztásával foglalkozunk. Ugyanakkor egy olyan szöveget is össze kívánunk állítani, amely a biztonságos harmadik országokkal foglalkozik. A pénzügyi kérdés az áttelepítés témájában meg tudom erősíteni a képviselőasszony számára, hogy igen, a tanácsülésen a múlt héten is szó volt erről, és a jövőben is fogunk beszélni arról, hogy azok a tagállamok, amelyek nem folytatják az áttelepítés gyakorlatát, ezek majd támogatást fognak kapni az európai intézmények részéről, hogy ezt meg tudják tenni. Nagyon fontos ez a kérdés. Nagyon sok ország, főleg azok, akik német vagy francia nyelven beszélnek, a tanácsülésen azt mondják, hogy rendkívül fontos, hogy ez a hotspot működjön. Tehát anélkül, hogy tudnánk, hogy az Európai Unióba belépők között azonnali mm, felmérést tudjunk végezni, tehát általában akár Olaszországban, akár máshol állítjuk fel ezt a hotspotot, ennek nagyon fontos lesz a szerepe Magyarország, Szerbia, nem tudom pontosan, de magyar oldalról tudom, hogy folyik az egyeztetés Szerbiával, azért, hogy Szerbiában is hotspotokat lehessen felállítani. Ez fontos téma lesz a budapesti konferencián is, a budapesti miniszteri szintű konferencián, ahol részletesen fogunk foglalkozni ezzel a kérdéssel. Van -e elég forrás? Én úgy gondolom, hogy igen. Fontos, hogy az összes tagállam megfelelően használja föl a szükséges forrásokat. A kiskorúak kérdés, ez egy nagyon szenzibilis téma. Tiszteletben kell tartani a jogalkotást, a jogállamiságot, ez egyértelmű. Annak ellenére, hogy meg lehet állapítani azt, hogy a tanácsnál is különféle interpretációk érvényesek, hát ez mindig így működik. Dolgozni fogunk egy megállapodáson, az elnökség, a luxemburgi elnökséget követően az elnökségek mindent meg fognak tenni ebben a témában, és mi pedig elő fogjuk készíteni ezt a témát, elő fogjuk készíteni ahhoz, hogy 2016 első fél évében már konkrét eredmények szülessenek. Aztán. Biztonsági kérdések. Igen, értem az Európai Parlamentet. A csomagban, a bizottsági csomagban benne volt ez a a biztonsági tanács keretében egy biztonsági tanácsi határozat kérdése is benne volt a csomagban. Az elképzelés jó, a szándék is nagyon jó, nem pejoratív, be kell határozni azokat a hajókat, amelyeket az emberkereskedők használnak, és gyakorlatilag több száz ember életét kockáztatják. Lampedusában láttam olyan hajókat, amelyek kínál vannak a nyílt tengeren, volt olyan, amit már behúztak a tengertől, és ha elképzeljük, hogy egy ilyen haton 300 vagy 400 ember, gyerekek éltek, vagy kell, hogy éljenek, hogy fönnmaradjanak, életben maradjanak két-három napig azért, hogy beérkezzenek Lampedusa-ba, hát ez borzasztó. Nem arról az, hogy le kéne bombázni ezeket a hajókat Líbiában, ahogy elhangzott, ez hibás. A határozat lehetővé fogja tenni, hogy semlegesítsük, nem tönkretegyük, semlegesítsük azokat a hajókat, amelyeket az emberkereskedők használnak. Ehhez viszont a biztonsági tanács határozatára van szükség, és nem lehet ezt európai csapatokkal Libiában megtenni, tehát nem ez a megoldása a bevándorlás megakadályozásának. Úgy gondolom, hogy nagyon sok gondolat van és szándék van a biztonsági tanács állandó tagjai részéről. Nagyon fontos, hogy pontos terminológiát találjunk. Még egyszer elmondom, hogy Líbia esetében is egy átfogó választ kell, hogy találjunk erre a kérdésre a szavazásra kapcsolatban. Hát én nem vagyok az európai jognak a szakértője, de Tudom, hogy a kóta a megoldás nem működött. Vannak olyan tagállamok, amelyek azt mondták, hogy nem lehet a tagállam számára előírni menekült kvótát, ennyi. Most már nem kvótáról beszélünk, most számokról beszélünk. A különbség filozófiai. Persze nem szabad nagyon pessimistáknak lennünk már elértük azt, hogy a megfelelő számban jelentkeztek a tagállamok az átelpítés témájában, úgyhogy ez sikeres. Persze még dolgozni kell magán az átelepítésen, de meg vagyok arról győződve, hogy most már nem sok hiányzik ahhoz, hogy ez megvalósulhasson. Én, jó magam és mások is mindent meg fogunk tenni azért, hogy azok az országok, amelyek még nem mondták meg, hogy hány főt fogadnak be, ő, ezek is tegyék ezt meg. Hogyha ez megvalósul, akkor ez egy kötelező döntés lesz. Tehát amint meg lesz az összes szám, ez kötelező lesz az átelepítés tekintetében. terrorizmus és bevándorlás. Ebben a teremben úgy gondolom, hogy mindenki jó szándékú, felkészült, úgyhogy mindenki bizonyára azon a véleménye van, hogy nem szabad összekeverni a terrorizmust és a bevándorlást. Ez két külön dolog. Ez nem lehet kifogás arra, hogy ne fogadjon be valaki bevándorlókat. Ezek nagyon szegény emberek, és úgy gondolom, hogy a terrorizmus elleni harcnak vannak más eszközei, úgyhogy nem szabad előítélettel élni, és elutasítani, elutasítani a bevándorlókat csak a terrorizmusra utalva. Következő kérdés. Nagy örömmel hallgattam, hogy az Európai Parlament két képviselője értékelte a tanácsi munkánkat nem volt ez egyértelmű, és soha nem egyértelmű. Európa, Európában is még nagyon erősek a nemzeti érdekek. A vitában is ez ö, nagy ö, teret kap. Úgy gondolom, hogy ö, itt az Európai Parlamenti munka és az önök ö, bátorsága segíteni fog abban, hogy előre tudjunk lépni. Keller asszony kérdése, ki lehet -e bővíteni ezt a rendszert. Egy olyan döntés, amely a bevándorlók befogadási számával vonatkozik. Ez egyetemül ugye sokan ismétlik ezt a kérdést a tanácsnál de itt 60 ezerről van szó, persze 60 ezer 60 ezeres szám nem fogja megoldani a bevándorlási problémát, de ez az a szám, amit a bizottság javasolt, hogyha 40 ezer lett volna, az kevés lett volna, hogyha 100 ezer lett volna, az lehet, hogy ugyanolyan hatással jár, mint a 60 ezres, de hogyha most sikerülne megállapodásra jutnunk július 20-án a 60 ezres számra, hát akkor már nagyon elégedett leszek. A 40 ezerrel kapcsolatban Olaszországot és Görögországot választottuk. A bizottsági kezdeményezés miatt is. Szeretném megmagyarázni a bizottság pozícióját is. Nehéz volt egy javaslattal előállniuk, hiszen itt konkrét javaslatra volt szükség, olyan javaslatra, amin dolgozni tudunk, és ez most pozitív. a nyitottság a parlament felé. Én csak azt tudom megismételni, ami már korábban is elhangzott a parlament a vita végéig jelen volt, és ennél jobban nem tudjuk fokozni az átláthatóságot, mert az átláthatóság már működik. Nyugat-Balkán, a budapesti konferencia miniszteri szintű lesz, ahogy mondtam. Hogyha jól értettem, egy képviselő azt említette, hogy mindenkinek jó lenne, hogyha katolikus bevándorlót fogadhatna be megfelelő bőrszínnel, de hogy nem ilyen a bevándorlók többsége. Eritreaiak, szíriaiak, irakiak vannak nagy számban, itt nem lehet megkülönböztetést tenni etnikai alapon. Azokat az embereket kell befogadni, akik a nyomorból menekülnek, attól függetlenül, hogy milyen színűek, milyen vallásúak nemzeti szinten nem lehet azt mondani a szíriaiaknak, hogy csak keresztényeket fogadunk be. Ez nem így működik. A gyerekekkel kapcsolatban 5000 sérülékeny gyerek van a bevándorlók között, ez igaz. Az utolsó belső igazságügyi miniszterülés előkészítése során ezzel foglalkoztunk. Nagyon fontos, hogy legyen egy kísérő stratégia, hiszen a gyermekek a jövőnket biztosítják. Vannak olyan gyerekek, akik már nem, valójában nem is gyerekek, minden esetre megoldást kell találni erre, ennek az 5000 gyermeknek a számára is. Görögország. Mindenkinek az a reménye, hogy a vasárnapot követően hmm megfelelőek lesznek a feltételek, a felállított felvétel, feltételek lehetővé teszik Görögország számára, hogy visszataláljon a helyes útra, és a görög nép számára megoldást találjanak egyetemű, hogy bevándorlási nyomás alatt is áll az ország. Ezért minden meg kell, hogy tegyünk a tanács szintjén, a parlament szintjén a Görögország támogatására. Az Golden Visa, az arany vízumok kérdése az európai szövegekben jelentkezik ez a kérdés. Vannak olyan tagállamok, amelyek ezt alkalmazzák. Ezzel kapcsolatban kifejthetik a véleményüket. Végül Bulgária és Románia. Én úgy gondoltam, hogy az elnökségi munkánk előkészítése során a bolgár miniszterelnök helyettessel egyeztettem, és a határok megnyitását szeretnék elérni, de úgy tűnik, hogy erre most nem lesz lehetőség. Nincs pillanatnyilag konszenzus e tekintetben a tanácsban. Az elnökség foglalkozni fog a kérdése, de ebben a témában egy kicsit pessimista vagyok. Úgy tudom, hogy bizonyos tagállamok nem gondolják azt, hogy a következő hat hónapban erre sor kerülhessen. Úgyhogy az elnökség annyit vállal, hogy megpróbál megoldást találni Bulgária, Bulgária és Románia számára. Igen, a 60 ezres kérdése már válaszoltam, hogy miért nem több, úgyhogy köszönet. Thank you very much, Minister. We now go... Köszönöm szépen, miniszter úr. Etjen Schneider miniszterelnök helyettes úr következik. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Megpróbálok a különböző kérdésekre válaszolni a PNR és a terrorizmus kapcsán. Ami a PNR-t illeti egyértelmű, hogy készen állunk arra, hogy megkezdjük a tárgyalásokat az Európai Parlamenttel. Mindenképpen megállapodásra akarunk jutni, vagyis az elnökség végére legkésőbb el akarjuk fogadni az irányelvet. Ez az egyik prioritásunk az elnökségre. Egyértelmű, hogy kiegyensúlyozott szövegre van szükség a közbiztonsági szempontok és a szabadságjogok között. Szeretném azt is hangsúlyozni, hogy Luxemburg mindig a három legóvatosabb tagállam között volt az irányatervezetet illetően, de ez az álláspont nem összeegyeztethetetlen azzal, hogy minnyája ennek az eszköznek a hasznosságáról a terrorizmus és a szervezett bűnözés elleni küzdelemben, és nagyon örülök neki, hogyha ma délután erről megvalósul a szavazás az önök szakbizottságában. Az adatvédelem kérdése egyértelműen releváns, és a közelmúlt eseményei arra ösztönözték a parlamentet, hogy reagáljon az európai állampolgárok biztonságát növelni kellett, ezért a BEL biztonsági tanácsban is prioritást képez a PNR kérdése. Ami a közös nyomozó csoportokat illeti, csatlakoznék Kerkhop képviselő által mondottakhoz a mechanizmus mechanizmust lehet és kell is javítani. Alapvető fontosságú eszközről van szó az Europol rendeletről szóló egyeztetéseken foglalkozunk ezzel. Végül pedig a terrorizmus témáját illetően az online radikalizációt illetően az Europolnál július 1-én megkezdte a munkáját az online figyelő csoport, és mintegy 50 terrorista honlapra hívta már is fel a figyelmét a szolgáltatóknak több mint tíz tagállammal működtek együtt. A bizottság támogatja ezt a kezdeményezést, mi szerint az ISIS propagandájával szemben fel kell lépni, és meg kell akadályozni a fiatalok besorozását Szíriában, Irakban. Ami a terrorfenyegetés illeti, azt olvashatjuk a jelentésekben, hogy az al és az ISIS-nak megvan a képessége arra, hogy Európában merényletet szervezzen, mindenképpen megfelelő preventív intézkedésekkel meg kell ezt akadályozni, és fel kell lépni a radikalizáció ellen. Ugyanakkor a fegyvercsempészeti kapacitásukkal is foglalkozni kell, Luxemburg ezzel külön foglalkozik, és a pénzeszközöket, a finanszírozást is le kell állítani, ami a terrorizmus terén koordinátorként működő személyt illeti. Ő a tanácsot képviseli, és a Luxemburg elnökség teljes bizalmát élvezi. Ezzel is jeleznénk, hogy Luxemburg milyen nagy jelentőséget tulajdonít a terrorizmusnak. A belügyi tanácson felvetettük a terrorizmus elleni küzdelem fontosságát. Egy sor belügyi főigazgató igazgatót, államtitkárt, illetve kiberbűnözéssel foglalkozó szakembert hívtunk meg és a koordinátor is természetesen ott volt ezen az eszmecserén. Végül pedig, ami azt illeti, hogy hogyan lehet elkerülni, hogy a külföldi harcosok visszatérjenek Európába. Nos, csak a külső államokkal folytatott szoros együttműködésben valósítható ez meg. Törökországgal már vannak kapcsolatok, nagyon sok terrorista harcost tudtunk így feltartóztatni az EU külső határán, és úgy gondolom, hogy a külső országokkal még tovább lehet javítani ezt az együttműködést. Köszönöm szépen. Elnök. Köszönöm szépen, Philips Brásznak adom meg a szót az igazságügyminiszternek. Köszönöm szépen, elnök úr. Kérem engedje meg, hogy az összes képviselőnek először is köszönetet mondjak a biztatásért, illetve a bizalmukért, amit kifejezésre juttattak az elnökség nem jogalkotási jellegű kérdései között több és vonatkozott az én területemre. Megpróbálok abban a sorrendben válaszolni a kérdésekre, ahogy feltették őket Engel úrnak, azt válaszolnám, aki ugye az európai állampolgárságról beszélt, több mint húsz éve botladozik. Én osztom az agájait elnökségként, éppen ezért szervezünk az EU bírósággal karöltve szeptember 14-15-én Luxemburgban egy konferenciát, ahol pontosan az európai állampolgárság kérdéséről lesz szó az igazságszolgáltatás területén, ez lehetővé teszi, hogy többek között kapcsolódjunk a Brüsszel 2 bis rendelethez, vagyis a családi jog kérdéséhez, az európai állampolgársághoz kapcsolódó egyéni jogok között egy konkrét terület, a családjog. Osztom az ön aggodalmát, és a nyári szünet után visszatérünk erre a kérdésre. Ciper asszony az igazságügyi együttműködési eszközöket említette Cipel asszonynak, megerősíteném, hogy osztjuk a véleményét, ezeket az eszközöket valószínűleg nem használják ki elegendő mértékben, ezért szeptemberben egy tanácskozást szervezünk a bizottság és a tagállamok főtisztviselői jelenlétével, és ott megpróbálunk mérleget vonni az igazságügyi együttműködési eszközökről. Megnézzük, hogy megfelelően, megfelelő mértékben használják-e őket, és levonjuk a szükséges következtetéseket. Tehát ez is szerepel az elnökség napirendjén, ami a diszkriminációt a különböző csoportok, LMBT és más csoportok ellen illeti. Ö, osztom a véleményét, ez egy nagyon fontos kérdés tényleg és ebben az alapjogi ügynökséggel november végén szemináriumot tartunk a Hate Crime címmel nem csak a mi elnökségünk, valószínűleg az összes elnökség kell, hogy foglalkozzon a gyűlöletbűncselekményekkel és az Európai Unió területén tapasztalható diszkriminációval is. Kirkhoff úr egy jogalkotási területet említett, az adatvédelem területét, és a technológiai változásokról beszélt. Tehát pontosan ez, erre törekszünk most az adatvédelmi csomaggal, vagyis arra, hogy olyan válaszokat adjunk, amelyek nem technológia specifikusak, hanem amelyek lehetővé teszik, hogy olyan keret jön létre, amit nem kell folyamatosan módosítgatni a technológiák fejlődése miatt. Tehát nem egy adott technológiához kötődik majd a válaszunk, hanem szabály keretet hozunk létre, így nem kell ezt majd folyamatosan újra definiálni. Köszönöm Intfeldasszonynak és másoknak is, hogy az adatvédelemről beszéltek és hogy megerősítették, és én is megerősíteném, hogy a három intézménynek szilárd eltökélt szándéka, hogy a csomagot végleges formába öntsük. Albrecht úr önöket hamarosan tájékoztatja majd a három oldalú egyeztetésről, ami tegnap zajlott le, és információim szerint nagyon sikeres volt. Az egész csomagról tehát az év végéig megkívánunk állapodni az októberi tanácsülésen az irányelv általános szövegét fogadnánk el, és köszönet a parlamentnek, hogyha ezt a párhuzamos munka végzést elfogadják, tehát az év végéig az egész csomag végére pont kerülne. Kökhop úr egy olyan kérdést is fel említett, amit nem pontosan értettem, és sajnos ő már nincs itt, nem tudok visszakérdezni. Mindenesetre az elnökség erőforrásaira kérdezett rá, arra, hogy van-e megfelelő eszközünk az összes ügyben sikerre vinne tárgyalásokat. Kis gondolkozás után a válaszom igen. Szárhentini asszonynak a kérdésére a radikalizációval kapcsolatban szintén szeretném elmondani, hogy osztom az aggodalmát, megint csak az Európai Bizottsággal, megint csak konferenciát tervezünk a témában Brüsszelben, október 19-én azzal kapcsolatban, hogy az igazságszolgáltatás miként tud választ adni a radikalizációra, nem feltétlenül a represszióról lesz itt szó, az elnökség és az én szándékom a preventív területek hangsúlyozása, sokkal többet kellene foglalkozni a prevenció hatásaival a radikalizáció terén, mint a represszív eszközökkel, amelyekre nyilván szintén szükség van. Októberben az igazságügyminiszterekkel a radikalizációról fogunk vitát folytatni, és a konferencia konklúziói felkerülnek a belügyi csúcs konklúzióival együtt az internetre. Tehát nem maradnak pusztán papíron. Volt egy kérdés az európai elfogató parancsra vonatkozóan, és egy olyan ö, opciót, egy olyan víziót pártolunk, ami a kölcsönös elismerési eszközök szélesebb körű használatát tenni lehetővé, és nem csak ezen a területen. Az összes eszközzel foglalkozni kívánunk, és konkrétan az eljárási garanciákkal. Ez egy fontos szempont a kölcsönös bizalom szempontjából. Két irányelv nagyon fontos, szerintem az egyik az védőügyvédhez való jog tagállamok előtt van, a másik pedig a jogsegélyről szóló irányelv, ez kicsit lassabban halad. Ez a legnehezebb kérdés, úgy tűnik pénzügyi aspektusok miatt is. Ez a szélesebb vízió a kölcsönös elismerésről kell, hogy vezéreljen bennünket, és nem csak az elfogató parancsal foglalkozunk majd. Ferrer asszony az Európai Ügyészségre kérdezett rá, szeretném megerősíteni, hogy az Európai Ügyészség az egyik prioritása a luxemburgi elnökségnek. A mandátumunk kiterjed a pénzügyi érdekekre, de mi szeretnénk egy szélesebb körű megállapodást e tőle hozni, egy hangú megállapodásra lenne szükség, csak hogy ez az ügyészség felelítását jelentősen lehetetné. úgyhogy nehéz tárgyalások állnak előttünk, már a jelenlegi mandátumával is sok gondunk van, tehát az Európai Ügyészségnek, úgyhogy a mandátum kibővítése pillanatnyilag rövid távon nem reális perspektíva. Úgyhogy itt a pénzügyi érdekek védelme a lényeg egyelőre, és az áfa bevétele ebbe a körbe megosztja a parlamentet és a tanást. Csod. Intfeld asszony az adattárolásról beszélt, arra kérdezett rá, a napi renden marad ez a kérdés, annál is inkább, mert a bizottság nem hozott semmilyen kezdeményezést, három biztossal is egyeztettem már, úgy tűnik, hogy nem nincs, és nem is lesz kezdeményezés a részükről. Egyetértek hogy 2014 óta 28 különböző rendszer működjön. Németország újra bevezette az adattárolást, másoknál az Alkotmánybíróság megsemmisítette a szabályozást. Belgium volt az utolsó eset, mint ismerik. Ez elfogadhatatlan helyzetet teremt. A tanácsban együtt kell, hogy értelmezzük a 2014. április 8-i rendeletnek, illetve ítéletnek a hatásait. Nagyon nagy az értelmezési szabadság, nagyon fontos lenne, hogy közös interpretáció jöjjön létre, hogy jogalkotási vagy nem jogalkotási jellegű választ találunk még, meglátjuk de az biztos, hogy a luxemburgi elnökség nem fogja tudni lezárni ezt a területet, aztán az ír elnökség folytatja majd a vitát, mi belevágunk de nem fog lezárulni a munka a luxemburgi elnökség alatt. Mindjárt végzek. Augustin asszony szintén az adatvédelem terén biztatott bennünket furcsa, hogy azt mondja, hogy a tanács tesz mindig keresztbe, a tanács, vagy gondolják, hogy a parlament, időnként azzal is vádol bennünket, hogy zárt ajtók mögött működünk, nem vagyunk elég átláthatóak, a Lisszaboni szerződés óta nincsenek már zárt ajtók a tanácsban, mindent élőben streamingelnek az interneten tehát minden jogalkotási vitát. Grisbeck asszony volt az utolsó kérdező, ő az ártatlanság vélelmével kapcsolatos irányelv tervezetet vetette fel. Jól halad a munka ezen a területen, én is így ítélem meg, bízunk benne, hogy tényleg a luxemburgi elnökség alatt lezárulhat a munka, viszont önnek az a kívánsága, hogy a büntető jogon túllépjünk, elég nehezen megvalósítható, mert a szerzős 82. cikke a jogalap, és ebben benne van, hogy a büntető eljárásról lehet szó úgyhogy a mi értelmezésünk szerint nincs jogalap arra, hogy ennél szélesebb körül legyen a tanácsban folyó munka. Aztán a preambulum bekezdésekbe a büntető eljárás fogalmára való utalást bevegyük az emberi jogi Bíróság értelmezése alapján. Úgy gondolom, hogy ez egy kompromisszum, ennél tovább nem nagyon léphetünk, nincs erre lehetőségünk. Köszönöm szépen, elnök úr, visszadom a szót. Thank you very much. Elnök, köszönöm szépen, Félix. Szándékosan nem tettem túl sok észrevételt a múlt heti BÜ tanács ülésére vonatkozom, mert úgy gondoltam, hogyha a szót szeretnének kérni, akkor ezt megen így lehetővé teszem. Nos, ami a múlt heti ülést illeti, nem politikailag szeretném ezt kommentálni, de azzal kapcsolatban, mint az elnökség tett a múlt héten, ez rendkívül kényes téma, ami a tagállamok álláspontját illeti az áttelepítés kérdésében, úgy gondolom, hogy az elnökség rendkívül hatékony volt. Még akkor is, hogyha ez nem egy hivatalos tanácsülés volt, mégiscsak születtek döntések és vállalások, és nagyon aktívan vesznek részt a politikai vitában. Félix is tudja, hogy a adat szabályozási trilógus ülésről kell most tárgyalnunk. Ez is egy rendkívül jól szervezett ülés, és azt gondolom, hogy mindenképpen ez a megfelelő megközelítés. Ez a két példa nagyon pozitívnak értékelendő. Köszönöm szépen, hogy ma válaszoltak a kérdéseinkre arra most nem térnénk ki, hogy miért van az, hogy feltesz egy kolléga egy kérdést, és utána kimegy a teremből még mielőtt a választ meghallgatná. Remélem, hogy mindenki megkapja a választ, hiszen interneten is elérhető az ülés. Köszönöm szépen a kollégáknak is ezt a rendkívül részletes eszmecserét. Azt gondolom, hogy az elnökségi prioritások legtöbb kérdésére részletesen kitérhettünk, és sok sikert a következő fél évhez. Köszönöm. Uh, Tisztelt kollégák, késésben vagyunk, érthető okokból. Úgyhogy egyből térjünk is át a következő napi rendi pontra. Legfrissebb hírek Jan Albrecht-től a trilógus ülésről, melynek témája az általános adatvédelmi rendelet. Jan már megérkezett, úgyhogy kérem, hogy ismertesse az eseményeket. Köszönöm, Elnök úr, tisztelt kollégák! A trilógus ülést az adatvédelmi rendelettel kapcsolatban június 24-én kezdtük. Miután az Európai Unió tanácsa általános megközelítést hozott a rendelekettel kapcsolatban június 15-én. Ezt mi mindenképpen üdvözöljük. A luxemburgi elnökség miatt most nagyon jó helyzetben vagyunk, és így továbbra is még lehetséges az a cél, hogy ezt a csomagot az adatvédelmi reformmal kapcsolatban az évvége előtt lezárhassuk. Elkezdődtek a tárgyalások a rendeletről már most. Tegnap tartottuk a második trilógus ülésünket, ez az első fő kérdéssel foglalkozott a nemzetközi transfer és a rendelet hatájának területi határairól szól, tehát ez az ötös fejezet és a hármas cikk. és az erre vonatkozó definíciókról beszéltünk. A trilógusülést azzal zártuk, hogy ezen fejezet legtöbb részében és a hármas cikkben sikerült megállapodnunk, és kielégítő megállapodást találtunk minden fél számára. Az elnökség, a tanácselnöksége, a bizottság és a parlament tárgyaló csapatai is elégedettek ezen eredménnyel. Van még néhány olyan kérdés, amelyek kapcsolatban végleges vállalásokat kell elérnünk azért, hogy kompromisszum születhessen a tagállamokkal, a tanácssal. Remélem, hogy ezt a következő trilógus ülésére szeptember közepéig sikerül kialakítani, tehát a nyári szünet után. Azt reméljük, hogy jó alapot alakítunk ki a megállapodásra ezen kérdésekben is. Körvonalaznám, hogy jelenleg hol járunk. Az első ülésen megerősítést kaptunk, és ezt megismételte Felix Prácz miniszter úr is, az elnökség részéről, hogy a tanács természetesen az irányelvvel kapcsolatos általános megközelítést le akarja zárni, és közben terv továbbra is, hogy a rendeletről és az irányelvről egyszerre még az évvége előtt le lehessen zárni a tárgyalásokat. Közben az első ülésen megállapodás született arról egyebek között, hogy a cikkek részekről és a fejezetekről egymás után fogunk beszélni, és hogy a delegáció kérdéséről a delegált vagy felhatalmazáson alapuló és a végrehajtási jogi aktusokról beszélnünk kell, ez politikailag fontos a parlament számára. Valamint sikerült egy úti tervet kialakítani, nagyon ambiciózus célja van ennek, szerint az év végéig kell lezárni a tárgyalásokat. A tegnap ülésen, ahogy már mondtam, a legtöbb kérdésben a nemzetközi transfer és a területi hatály tekintetében sikerült megállapodnunk. Még néhány kérdést kell lezárnunk és megoldanunk, ami a területi hatályt illeti. A legfontosabb eredmény az, hogy egyértelműen sikerült a piaci lokációs elvet bevenni a megállapodásba a tanács, a bizottság és a parlament között. Tehát nincsen félreértés azzal kapcsolatban, teljesen egyértelmű, hogy mindenki, aki az európai piacon fellép, az új adatvédelmi szabályoknak kell, hogy megfeleljen, amelyet ezen rendeletben találhatunk. Ez nem csak az ellenőrzőkre, hanem az adatfeldolgozókra is vonatkozik. Ez nagyon fontos, mert mi es, egyenlő esélyeket akarunk biztosítani mindenki számára. Ez nagyon komoly előrelépés az erősebb harmonizáció felé, amelyet ez a rendelet is célul tűz ki. Sikerült az álláspontunkat tehát a tanácsnál és a bizottságnál is érvényesíteni. Itt megállapodást látunk, és ez mindenképpen nagyon fontos lépés. Természetesen az is nagyon fontos, és fontos volt, hogy a tárgyalások során a parlament számára fontos, hogy megnézzük az adekvációs besorolásokat bizonyos országokban, ami az adatvédelmi szabványoknak való megfelelést illeti. Az Európai Parlament állásfoglalását, álláspontját figyelembe kell venni az ilyen megfelelési besorolásokkal kapcsolatban, és mi magunk is tudjuk, hogy jelenleg az Európai Unió bírósága előtt van ez a kérdés, és megvizsgálják az általános adatvédelmi jogok szempontjából. Végül pedig megállapodtunk abban, hogy megerősítjük a parlament szerepét, de rugalmasnak kell lenni azzal kapcsolatban, hogy ezt hogyan tudjuk elérni. Lehetséges, hogy a végleges megállapodás után lehet, hogy nem fogunk ragaszkodni ahhoz, hogy minden egyes ilyen adekvációs döntéssel kapcsolatban delegált aktust alkalmazzanak, de egyetemen hivatkozni kell arra, hogy az ilyen adekvációs döntést egy idő után felül kell vizsgálni, és hogy ebben a parlament álláspontját is figyelembe kell venni egyértelműen. Azt reméljük, hogy így nagyobb lesz a bizalom az iránt, hogy a bizottság valóban a parlament által a Safe harbor kapcsolatos döntéseket figyelembe veszi. Még valami, amit kiemelnék. A vita során, ami a harmadik országok hozzáférését illeti az Európai Unióban tárolt adatokhoz, itt is egyértelműen hivatkozunk arra, hogy az adattranszfer csak akkor lehetséges, hogyha ennek az alapja az Európai Uniós adatvédelmi joganyag. Amennyiben az EU-n kívülre helyeznek át adatot, egyetemen ez a helyzet. És ami a fejcímet illeti a 40-es fejezettel kapcsolatban, ennek a címével kapcsolatban elfogadták a javaslatunkat, és nagyon valószínű az, hogy egy további még tisztázandó kérdést is lehet majd, meg lehet majd oldani ezzel, de az is valószínű, hogy megkapjuk a tisztázást, ahogy azt a 43-as cikkben kértük. És természetesen a harmadik országbeli bírósági döntés nem írhatja felül az Európai Uniós adatvédelmi joganyagot a transferek esetén. Tehát fontos megnézni a Microsoft ügyét, amikor is az Egyesült Államok hatóságai azt kérik, hogy az Ír, Írországból telepítsék át az adatot, és ez egy Egyesült Államok beli bíróság kérése. Nos, tehát ilyen esetekben a vállalatokra nem az Egyesült Államok beli, hanem az EU-s adatvédelmi jog vonatkozik. És egyértelmű, és ez is benne van a fejezetben, hogy vannak általános, hagyományos, standard megközelítések azzal kapcsolatban, hogy az adattranszfert hogyan lehet megvalósítani, ezzel kapcsolatban nincsen változás. És még valami, ezzel kapcsolatban is vannak frissebb híreim. Azt tudom elmondani, hogy a tárgyalási forduló lezárása előtt nem látok olyan kérdést, amelyben mi esetleg a korábbi vörös vonalaikat ö, áthágnánk, mi szerint a 95-ös határozathoz kellene tartanunk magunkat. Tehát ez rendkívül jó előrelépés, és most uh, szeptemberben folytatódnak a tárgyalások, majd pedig uh, elég sok uh, tárgyalási forduló várható, hiszen akkor kezdjük majd el a fontosabb fejezetek és vitatottabb, nem annyira fontos, hanem vitatottabb fejezetek tárgyalását, ami az, az egyének alapjogait illeti, ami az érintettek alapjogait illeti, és ami az ellenőrzők és feldolgozók kötelezettségeit illeti. És mindjárt tudják, hogy mi az első olvasatban, tavaly márciusban miről szavaztunk és hogyan. Azt remélem tehát, hogy ezért így mindenkinek egyértelmű képe van arról, hogy hol állunk. A tárgyalócsapat tagjai, Axel Foss és többen itt vannak, talán mások is, nem most más nem látok de legalább mi ketten itt vagyunk, és mindig nagyon szívesen válaszolunk bármilyen kérdésre. Azzal kapcsolatban, hogy hol járunk, és hogy milyen várható lépések vannak terítéken. Mindenképpen azt szeretnénk, hogy bevonjanak minket a tárgyalásokba. Ezek nagyon technikai jellegű kérdések, de optimista vagyok azzal kapcsolatban, hogy ezek folytatódnak, és sikerül előrelépni, mert úgy látom, hogy a tanács jó megközelítést alkalmaz, és a bizottság is, és rugalmasak akarnak lenni azért, hogy az év végére sikerüljön megállapodni. És megismételném, hogy ősszel a tanács általános megközelítését is értékelni fogjuk, és ahogy azt a miniszter úr elmondta, megpróbáljuk a két ügyet összekötni. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Kollégák, van-e bárkinek észrevétele, kérdése, megjegyzése? Általában csak visszajelzést kapunk, de nincsen rendben. Köszönöm ezt a részletes ismertetőt. Anna Máriu nincs most itt, de ő korábban már hozzászólt a témához. Nos, akkor köszönöm, és most térjünk át a hatos napi rendi pontra. a pilóta nélküli légijárművek kérdésére. Szereljenek adom meg a szót. Tack så mycket. <clears throat> Jag skulle vilja börja med att tacka de kollegor för de ändringsförslag. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet eh, mondani a kollégáknak a javaslatokért. 52 módosító indítványt kaptam. A módosító indítványok nagy része ugyanabba az irányba mutatott. nevezetesen a jogvédelme volt a kérdés a bizottság és a tanács pozíciójával kapcsolatban. Egyeztettünk az árnyék előadókkal, kompromisszumos módosító indítványokról most folyik az egyeztetés. A szeptemberi szavazást ezzel fogjuk előkészíteni. Teljes keretet kell, hogy felállítsunk a távirányítású légijárművek rendszerére európai szinten. Fontos itt a jogok védelme, az állampolgárok jogainak a védelme. Fontos az is, hogy a bizottság egyértelműen készítessen, készítessen egy egyértelmű tanulmányt a hatásra vonatkozóan, hatástanulmányt, milyen hatása lehet mindennek az állampolgárokra. Fontos, hogy az érdekelt felekkel és egyeztetés történjen. Most ennyit tudok mondani, úgyhogy inkább átadnám a szót a kollégáknak, hát ha hozzá akarnak fűzni valamit mindenhez. Jag glömde en sak. <laughs> Oké, okay, ja Jag glömde en sak. Igen. Még szeretnék valamit elmondani. A következő előadói egyeztetés szeptember 1-én lesz, és a szeptember 3-án fogunk szavazni csak igen, vártam, hogy ezt még említsd. A kollégáknak szeretném mondani, hogy a fő bizottság a közlekedési szakbizottság, úgyhogy mi véleményt készítünk. Szoraja említette a módosító indítványok benyújtását. Ha nincs más megjegyzés, de elnézést. Azt hittem, hogy egyértelműen nem lesz hozzászólás, de igen, tessék, megadom a szót. Köszönöm, Eh, Köszönöm, elnök úr. Először is szeretnék eh, gratulálni az előadónak a jelentés tervezetért, illetve a vélemény tervezetért, az erőfeszítéseiért, a kompromisszumos eh, szellemért, ahogy vezeti ezt a munkát. A közlekedési szakbizottság ugye az illetékes szakbizottság, ezért mi inkább a libe logikája szempontjából vizsgáljuk ezt a szöveget. Nagyon sok módosító indítvány benyújtására kerül sor, sokkal többre, mint amit vártunk. Ez azt bizonyítja, hogy mennyire fontos ez a téma mindannyiunk számára, minden politikus számára, minden tagállam számára. Az első találkozón, az árnyékeladói találkozón nagyon kompromisszumos szellemben tudtunk együtt dolgozni, mindenkinek az volt a lényeg, hogy megállapodásra tudjunk jutni. És azt mindenképpen el szeretném mondani, hogy azok az eszközök, amelyekkel teljesen egyetértünk, azoknak az a célja, hogy a turizmus tudjuk támogatni, hogy a turizmus az idegenforgalom szektorában, amely minden tagállam számára fontos, a digitális agenda szabályai működjenek. Elnézést, elnök úr. Lehet, hogy tévedtem. Rossz felszólalást kezdtem el mondani, mert igen, tudom, hogy paszt asszony az előadó. Tehát szeretnék összetett mondani azért a hasznos egyeztetésért, amit megszervezett a az, állampolgárok jogainak a védelme témájában az ilyen drónok, távirányítós légijármű rendszerekkel kapcsolatban. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy ez a piac nagyon, ez a piac fontos, fontos az európai gazdaság számára, de az is fontos, hogy a ellenőrzés nélkül ne mozdulhasson előre ennek az eszköznek a terjedése. A technológiának fontos szerepe van a biztonság szempontjából is, ilyen értelmű módosító indítványokat nyújtottam be, mert visszaélésre is van lehetőség ilyen technológiák esetén, és hogy elképzelhetetlen következménye lehet annak, hogyha akár az intézmények, akár a hatóságok, akár maguk az állampolgárok visszajönnek ezzel a technikai lehetőséggel. A néppárt részéről annyit mondhatok, hogy szívesen működünk együtt Bosztanszonyjal, várjuk a szeptemberi szavazást, és azt is reméljük, hogy a közlekedési szakbizottság figyelembe fogja venni a megjegyzéseinket. Köszönöm, Carlos. Igen, én is már fáradok, úgyhogy elnézést, Szoraja, említenem kellett volna, hogy a néppárt árnyék előadóját hallgatjuk meg. Most a GUE árnyék előadójának, Ábió asszonynak adom meg a szót. GUE frakció nevében tessék. Köszönöm. Először is szeretném elmondani, hogy nagyon pozitívan értékeljük poszt képviselőasszony munkáját. Több kompromisszumos módosító indítvány dolgoztunk ki. A módosító indítványaink nagy részét, amit a GUE részéről bemutattunk, ezeket valóban átvették a, átvette a kompromisszumos módosító indítványra. Szemünkre fontos a magánélet védelme. A drónokat nem lehet arra használni, hogy a közterületeket ellenőrizze, például a szabad mozgás jogának a gyakorlását nem korlátozhatják ezekkel az eszközökkel. A vitákban részt kell, hogy vegyenek azok a szövetségek, azok a mozgalmak, amelyek az alapjogokkal foglalkoznak. Szeretnék arra is emlékeztetni, hogy ez a LIBE szakbizottságnak a véleménye, amit a közlekedési szakbizottság számára írunk. Úgyhogy a mi feladatunk ebben a témában, hogy az alapjogok védelme teljesüljön, hiszen a távirányítású légijárműrendszerek használatával megvan a lehetőség arra, hogy sérüljenek ezek az alapjogok. Voltak is már botrányok ilyen témában, kémkedés, tömeges mértékű kémkedésre is használták már ezeket az eszközöket. Ez nagyon veszélyes, és nem is nagyon tudjuk sokszor, hogy ezek az adatok hova kerülnek. A Spanyolországban tudjuk, hogy felállítottak például listákat aktivistákról, és nem tudjuk, hogy ezeket a drónokat lehet-e használni arra, hogy például a tüntetések szervezői ellen adatgyűjtésre lehessen alkalmazni. Ugyanakkor ezeket a rendszereket katonai célra is fel lehet használni. Számunkra az a fontos, hogy pontos leírása legyen a felhasználás körének, hogy ezt ne a magánvállalkozások vagy az egyének döntsék el. Ezek számunkra a legfontosabb témák. Vannak olyan módosító indítványok, amelyeket véleményünk szerint nem kéne befogadni, mert ezek mögött a dróngyártóinak az érdekei állnak. Nem engedhetjük meg, hogy bármit meg lehessen tenni ezekkel az eszközökkel. Nem lehet megengedni, hogy kifejlődjön egy teljes ipar, ami csak keveseket szolgál. Inkább az eszközök szociális funkciójára kéne, hogy gondoljunk, és tiszteletben kell, hogy tartsuk az alapjogokat. Végül is a zöld frakciós árnyék előadó Köszönöm, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani a munkáért, kiváló minőségű, nagyon nyitott módon folytatta a munkát az előadó, mindenki benyújthatta a módosító indítványát, és így egységesen tudtunk előrelépni. Kiváló volt ez a munka. A találkozók során beszéltünk arról, hogy amit egyébként a GUE képviselője is említett, hogy ez egy, ez, ennek a terméknek kettős felhasználási lehetősége van. Ezt egy kompromisszumos módosítóindítvány indítvány tartalmazza. Vannak olyan termékek, amelyeket katonai célra is lehet használni. De másfajta felhasználási lehetőségek is vannak. A kettős felhasználás esete az eltér, mert egy a kompromisszumos módosítani indítványban csak konkrét felhasználások szerepelnek. Azt kellene megfogalmazni, amit a találkozónkon elmondtunk. Rendkívül fontos számunkra ez a kettős felhasználás, hiszen egy olyan drón, amit polgári célra használnak fel bizonyos országban, elképzelhető, hogy másik tagállamban ugyanazt a fajta terméket katonai célra használják föl, és termékként exportálható. Ezért fontos ez a kérdés, hogy ez a termék kettős célú-e vagy sem. Az export szabályozás szempontjából fontos, hogy legyenek pontos normák és szabályok. Ezzel kapcsolatban benyújtottam egy módosító indítványt. Szeretném, hogyha ezt az erre vonatkozó kompromisszumos módosító indítványt egy kicsit megerősíthetnénk a GUE képviselője is egyetért ezzel, ha jól tudom. És akkor még lenne egy megjegyzésem a a 13-as módos, kompromisszos módosító indítványt szerintem egy kicsit pontosítani kellene, de ezt majd egymás közt tudjuk egyeztetni később. Köszönöm szépen, Szoraja, szeretnél végső hozzászólásként valamit mondani? Följegyeztem a hozzászólásokat, és majd a vitán, a találkozónkon szeptember 1-én meg fogjuk tárgyalni. Köszönöm. Igen, és szeptember 3-án fogunk erről szavazni. Rendben. Kedves kollégák, köszönöm szépen, köszönet Szorajá. Következő napi rendi pont a koordinátorok ülése 12.30-tól. Természetesen zárt.